Uh, good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, uh, kedves kollégák! Kezdjük meg a munkát. Voltak utolsó pillanatban változtatások a napi renden. A delegáció vezető ma nem tud beszámolni a közép-ázsiai delegációval való kapcsolatokért felelős személy nem tud beszámolni, ezért március 26-án kerül erre sor. Az ENSZ Business Fórumán részt vett Richard Howitt, és erről akart beszámolni, de ezt végül is lemondta. Az NGO-kkal való tárgyalások során meg kellett tárgyalni az olyan eszközök kereskedelmével kapcsolatos kérdést, amelyet a halálbüntetés végrehajtására, kínzásra vagy más embertelen bánásmódra lehet felhasználni. Nos, erre még kell egy kis idő nekünk, hogy az NGO-kkal egyeztetni tudjunk a témában. Remélem, hogy el tudjuk fogadni a, a napirendet. Ami a jegyzőkönyveket illeti, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a február 5-i e, jegyzőkönyvre térnék ki, ezt ugye e, nyilván mindenki részletesen elolvasta. Ami az elnök közleményeit illeti, hadd kezdjem a kazaksztáni jó hírekkel. A DROA bizottságban többször megvitattuk ezt a kérdést. A spanyol külügyminiszter úgy döntött, hogy elutasítja a kazasztán által kért eh, Murátpepek Ketivájevra vonatkozó kiadatást, és ez nagyon pozitív. Eh, azt kértük, a DRO elnöke többször is eh, írt levelet a spanyol kormánynak ebben a témában, hogy utasítsa el a kiadatási kérelmet. Ezzel összefüggésben egy másik kazak diszidens, Mukhtar Abriázov esete is felmerült. A francia külügyminiszternek írt a DROA elnöke. Itt megint csak a kiadatási kérelemről van szó. Remélem, hogy a francia külügyminiszter ugyanolyan bátor lesz, mint a spanyol külügyminiszter. A plenárison múlt héten több állásfoglalásra került sor. Az emberjogi téma, 2013-as emberjogi jelentés, erről pozitív szavazás történt a pancieri jelentésről, pozitív eredményre jutottunk ezzel, és eh, ami a Droál Bizottság számára fontos, az az, hogy azt mondjuk, hogy az Európai Unió politiká, Európai Uniónak többet kell tennie a bebörtönzött emberjogi jogvédők érdekében, és szorosan együtt kell működni a parlament belső, egy parlamenti belső munkacsoportot kell létrehozni, amely folyamatosan együttműködik a civil társadalommal a bebörtönzött aktivisták ügyében. Emellett ebben az állásfoglalásban az Európai Parlament iránymutat, parlament, parlament közé delegációinak iránymutatásainak jobb végrehajtását eh, kértük az emberi jogok és a demokrácia támogatása terén, és eh, az iránymutatások felülvizsgálatát kérjük a delegáció vezető konferenciája által a mi szakbizottságunk együttműködésével. Emellett egy európai parlamenti stratégia elfogadásán dolgozunk e, az emberi jogok e, témájában, e, amely az, emberi, amely az Európai Parlament különböző eszközeit összefogja. Ha ezt terveljük, tervezzük, akkor ezt nagyon meg kell gondolnunk, nekünk kell ebben vezető szerepet vállalnunk. Aztán volt egy állásfoglalás, Boris Nemcov orosz ellenzéki vezető meggyilkolásával kapcsolatban, illetve az orosz demokrácia helyzetével kapcsolatban elutaljuk, elítéljük Nemcov meggyilkolását és az jogi helyzet további romlását. További jogi rendelkezéseket vezet be Oroszország az emberi jogi jogvédők ellehetetlenítésére, ezt elutasítjuk, valamint Nagyja, elítéljük, valamint Nagyja Szavcsenko, Alexei és Oleg Navalnyi fogvatartását is elítéljük. És emellett elítéljük azt az új propaganda háborút, amely a demokratikus és az alapjogok ellen hat. Dél-Szudánnak kapcsolatban kifejeztük aggodalmunkat a biztonsági helyzettel kapcsolatban, és humanitárius helyzettel kapcsolatban. Ez az egész régiót magával ránthatja. A humanitárius segítséghez való hozzáférést biztosítania kell a kormánynak, és ezek után, és emellett az feltételek nélküli azonnali és teljes tűzszünet kikiáltását követeljük, és a gyermekek szabadon engedését és biztonságos hazatérését. Aztán a tanzániai földfoglalások, itt 1500 négyzetkilométernyi Maszáj föld eladására kerülne sor egy magán szafari és vadász társaság számára, amely az Egyesült Arab Emirátusokban van bejegyezve, és ez a 40 ezer masszáj e, e, át telepítését jelenteni. Ezt elítéljük, elítéljük az illegális áttelepítéseket, a vidéki területek tönkretételét, a falvak és a hagyományos életük tönkretételét. Aztán az ISIS-DES közel-keleti támadásairól is volt egy állásfoglalás. Két másik kollégával, Weinholzer kollégával a szocialisták részéről, és Michel Remonnal Beirutban voltunk, és találkoztunk egy libanoni szír püspökkel, a szír püspökkel, és az iraki asszír közösség képviselővel is támogatunk, és ugyan a helyzet borzasztó nehéz számukra a helyszínen, de őszinte köszönetet mondtak ezért az állásfoglalásért. Úgyhogy végre, hogyha van egy olyan állásfoglalásunk, amely ugyan a világot nem változtatja meg, ezt mi is tudjuk, de számukra sokat jelent. Azt is hangsúlyoztuk, hogy nem fogadjuk el az eh, ezen eh, barbár eh, cselekedetek és háborús bűnök elkövetőinek a büntetlenségét. És azt is felvetettük, hogy mindezt a Nemzetközi Bíróság elé kell vinni. Itt az ezzel kapcsolatos vizsgálatok megkezdődnek aztán volt egy ellensfoglalás az EU és az Arab Államok Liga, Arab Liga között a terrorizmus elleni mm, együttműködésben. Egy demokratikus és bírósági felügyelet alá tartozó mm, együttműködésről van szó. Látják, hogy egy kicsit hosszú ez a lista, mert elég sok állásfoglalást fogadtunk el emberi jogi kérdésben. Van, volt, egy, volt egy Venezuelával kapcsolatos, nyílt együttműködést és vitát követelünk a kormány és az ellenzék között. Azt kérjük az ellenzéktől, hogy ismerje el az, a, a az alkotmányt és minden olyan egyezményt, amelyet Venezuela aláírt. Az Európai Uniótól és a tagállamoktól azt kérjük, hogy továbbra is figyeljék meg a helyzetet, és figyeljék, hogy milyen intézkedésekre, nyom, vizsgálatokra kerül sor az országban. Aztán holnap Genfbe fog látogatni egy eh, delegációnk az ENSZ emberjogi tanácsának eh, következő ülésére. Ezzel kapcsolatban is elfogadtunk egy állásfoglalást. Az állásfoglalást túl későn fogadtuk el ahhoz, hogy eh, ennek bármilyen hatása legyen a napirendre, úgyhogy azt gondolom, hogy meg kellene változtatnunk a napirendünket, egy kicsit előbbre kellene hoznunk ezt az, az állásfoglalást, hogy figyelembe vegyük, amikor a tanács, a, az emberjogi tanács a prioritásait határozza meg, hogy mi milyen prioritásokat fogalmaztunk meg. Nos, a mi bizottságunk az AFET tagja, emberjogi jogsértésekkel foglalkozunk az Európai Unión kívül, nem az Európai Unión belül. Most nagyon örülünk annak, hogy a vendégünket üdvözölhetem, Sheila B. Ketrautot, eh, aki az ENSZ külön jelentéstevője az eritreai emberi jogi kérdésekben. Ön az eritreai emberi jogi eh, vizsgálati bizottságnak is tagja. Ez egy írásos eh, beszámolat fog készíteni a 2015-ös emberi jogi tanácsra Meghívtuk Andebrand Verde Georgia urat is, aki most éppen aki most éppen a közlekedési dugóban áll. Korábbi eritreai nagykövet volt itt az Európai Uniónál, és nemrégiben adott ki egy könyvet Eritrea válaszút előtt. Aztán az eritreai nagykövetség egy munkatársát is szerettük volna meghívni, de senki nem válaszolt a nagykövetségtől, senki nem tudott, tud részt venni. A a vitánkon. Biztos vagyok benne, hogy amiről itt szó van, az arról tudnak a nagykövetségek is. Nyilván Eritrea is tájékoztatást kap erről. Akkor most meghallgatjuk Séla Béket Rautot, <clears throat> és aztán, hogyha George Jesus megkérdez, megérkezik, akkor meghallgatjuk őt, vagy pedig vitára kerül a sor. Tessék, öné, öné a szó. Köszönöm. Good morning, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm is, hogy itt lehetek, és Eritreáról számolhatok be. Kötelességem, hogy a lehető legtöbb fórumon beszámoljak arról, hogy mi történik Eritreában, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, megköszönöm ezt önöknek. A mai napom azt szeretném tenni először is, hogy a, az ENSZ különleges megbizotjának mandátumát bebizonyítsam, hogyan, bemutassam, hogyan jött ez létre, mit tesz a vizsgáló bizottság, és aztán röviden beszélnék az Eritreából származó menekültekről, mitől menekülnek ezek az emberek, és aztán levonnám a következtetéseket, hogyha lehet. Ha ez így megfelelő, akkor ezt el is kezdeném. A mandátumot 2012. júliusában hozták létre, nem szeretném felolvasni az ehhez kapcsolódó emberi jogi tanácsi határozatot, de azért hozták ezt létre, mert az eritreai hatóságok emberi jogtiprásának folytonossága mindenképpen aggodalomra adott okot a saját, az eritreai lakosság ellen. Történt mindez, sárba tiporták az eritreai lakosság polgári és politikai jogait, és ez természetesen gazdasági, szociális és kulturális jogtiprással is járt, és egyre több egyre több eritreai lakos hagyja el így az országot. Köszönöm. Thank you. So, I continue. Folytatom. Körülbelül ugyanebben az időben az emberi jogi tanács megvizsgálta az eritreai emberi jogi helyzetet zárt ülésen, és úgy döntött, hogy folytatja az eritreai helyzet folyamatos vizsgálatát, illetve azt kért az eritreai kormánytól, hogy a 21. ülésre további információval szolgáljon. Ez a 21. ülés egyébként szeptemberben volt, 2012. szeptemberében. Amint létrejött ez a mandátum, a különleges megbízott mandátuma, példátlan módon ezeket, ezeket az eseteket nyilvánosságra hozták, és aztán átadták a külön megbízottnak, a külön jelentőnek, és ezzel foglalkozom többek közt. Ahogy el lehet képzelni, Eritreára úgy reagált, hogy azt nyilatkozták, hogy a mandátum politikai motiváció alapján született, nem értenek ezzel, az, ezzel, azzal egyet, hogy ország specifikus mandátumokat hozol létre az ENSZ, és vé, úgy vélik, hogy minden egyes ENSZ tagállam emberi jogi helyzetét már így is vizsgálják. Mindenek az a következmény, hogy én nem juthatok el Eritreába. Aztán tavaly volt az UPR második fordulója, 200 ajánlás született, mert az első ajánlások kört nem igazán fogadták meg az eritreai hatóságok, és ami a második kört illeti, 90 ajánlást fogadtak el. Tehát az UPR jó folyamat, megfelelő, de azért elég rugalmasan kezelik ezeket az ajánlásokat az érintett ország, országok. Ha megnézzük azonban az első és a második kör eredményét, akkor valamennyi előlépés azért van, de jónak tartom azt, hogy az, hogy az eritrei hatóságok felállítottak egy hatóságok, amelyek azzal foglalkoznak, hogy ezeket az ajánlásokat foganatosítsák, megvalósítsák. Amikor a mandátumot létrehozták, kicsit próbáltam kutakodni, hogy ezek a különleges megbízottak vajon milyen munkát végeztek. Aztán rátaláltam egy olyan dologra, amit egy elődő mondott. A médián keresztül és az emberi jogi tanácson keresztül el kell érnünk a világot. Meg kell azokat védeni, akiknek erre szüksége van, és nagyon fontos, hogy nagyon fontos az, hogy áldozatorientált perspektívával dolgozzunk. Hihetetlen nagy feladat hárul ránk, az emberi jogi helyzetet kell elemeznünk, úgyhogy ajánlásokat hozzunk létre, és az áldozatok számára megpróbáljuk elérni az igazságot. Azoknak számára is, akik fenyegetésnek vannak kitéve. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó gondolat, és úgy gondoltam, hogy én is ezen az úton fogok járni beszéltem, hogy Eritreát is be kell vonni a folyamatba, hogy hosszú távú megoldásokat találjunk ki, amelyek megfelelnek a nemzetközi jognak és az emberi jogi normáknak. És folyamatosan ezért próbálok kapcsolatban lenni az eritreaiakkal, de eleve elutasították ezt a mandátumot az eritreaiak. Nem volt, nem alakult ki igazi párbeszéd. Úgyhogy óvatosan optimista vagyok, megpróbálom határozottan képviselni a mandátumot, kiállok az emberi jogok mellett, és próbálok hangot adni azok eritreaiaknak, akik eh, akiknek a jogait eh, nem tartják tiszteletben. Sokai, sokakkal találkoztam egyébként. 2015-ben kerül majd ismét elő a mandátum eh, megújítása. Most gyorsan rátérnék arra, hogy egy vizsgálóbizottságot hoztak létre tavaly. Erőtre ezt is visszautasította. A záró, a végső jelentés majd júliusban születik meg, Te, tegnap pedig az Emberi Jogi Tanácsban szóbeli végső értékelést tartottunk erről. Nézzük a következő diát. Nézzük az utolsó bekezdést, amit itt látunk. Azt mondta az elnök, hogy csak úgy lehet megállítani az eritreaiak kiáramlását az országból, hogyha az emberi jogi helyzetet is kezeljük Eritreában. Tehát az emberi jogok kérdése nagyon fontos aspektusa ennek a menekült hullámnak nézzük az adatokat, tényeket. Azt hiszem, hogy részletesen ezt nem kell elmondanom, hiszen önök ismerik ezeket az adatokat. Amikor az interaktív párbeszédet prezentáltam az ENSZ közgyűlésén tavaly, akkor ezeket a számokat mutattam be. Havonta 4000 ember hagyja el Eritreát, de ez növekszik. Aztán itt a lampedúzai tragédiát mindenki ismeri, nem szeretnék erről most részletesen beszélni, de ezt a tragédiát még tovább kell elemezni, és foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Még egy idézet. Mi az értelme Eritreában maradni, hogyha az ember nem tudja a családját, segíteni a gyermekeit, szüleit segíteni, és a nemzeti szolgálat tart fogva minket. Az ember az életét teszi kockára a sivatagban vagy a tengeren, mert az ember annyira el van keseredve. Az embernek kevés a reménye. Amikor az ember sötétben van, akkor már egy pici fénysugár is reményt jelent. Úgyhogy jobb, hogy az ember vállalja a kockázatot. Ezt mondta az egyik ember, akivel találkoztam, aki elmenekült Eritreából. Ezért kell az emberi jogok kérdését rendezni Eritreában. Mitől is menekülnek? Erről hosszan beszélhetnék, el lehet olvasni a jelentéseimet, de Dióhéjban az úgynevezett nemzeti szolgálat, illetve az ezzel kapcsolatos jogsértések okozzák ezt, nem csak ennek a hossza, ennek a szolgálatnak a hossza, hanem itt konkrét jogsértések vannak például a nők nőkkel történt jogsértések, a letartóztatások, az elrablások. Nagyon el vannak keseredve azok az emberek, akik elmenekülnek. Inkább veszélyes útra adják a fejüket, mint sem, hogy ott maradjanak. Tudom, hogy már kicsit túlléptem az időt, úgyhogy röviden lezárnám. Úgy gondolom, hogy hangsúlyoznom kell azt a nemzetközi közösség felé, főleg az Európai Unió felé, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy megelőzzünk egy újabb Lampedusai tragédiát. Egyre több kíséret nélküli kiskorú hagyja el Eritreát. Nagyon sok ilyen emberek, emberrel találkoztam a menekültáborokban, máshol is, és nagyon fontos a, visz, a visszatoloncolás tiltása bizonyos esetekben, tehát legalább időszakos menekült státuszt kell adni ezeknek az embereknek. Az is rendkívül fontos, hogy az Eritrea és a harmadik országok közötti kétoldalú megállapodásokat amelyek veszélybe sodorják a menekültek életét, ezeket föl kell, ezeknek a végrehajtását föl kell függeszteni. Aztán ott van az embercsempészet, az emberkereskedelem. Ez egyfajta tünet, konkrét problémák tünetei ezek, ezeket belül az országban kell, a helyszínen kell kezelni. Emberi jogi kérdések ezek. Meg kell nézni, hogy miért mennek el az emberek. Még nagyon sokat tudnék mondani erről, de most abba hagynám, és remélem, hogy pár beszéd alakul ki. Köszönöm. Köszönöm szépen Kitarut jelentéstevő asszonynak, nagyon kompakt volt az összefoglalója. Most pedig Andebrát, eh, Andebrán urat is eh, meghallgatjuk, aki Belgium eritriai nagy, aki Eritrea nagy, belgiumi nagykövete, és írt egy könyvet is Eritrea válaszúton címmel, és 10 um, percet uh, kap most arra, hogy uh, hozzászóljon, utána pedig vitát fogunk folytatni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is hadd kérjem elnézésüket a késésem miatt. Egy uh, dugóba kerültem Waterloo után, azt hittem, hogy ha elindulok időben, akkor kilenc érek, de hát egy, éró, egy, egy órával később érkeztem. Köszönöm szépen Elena Valenciánónak, és a, az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottságának azt, hogy meghívtak engem erre a vitára, amelyet az eritreai emberi jogi helyzetről tartunk. Örömmel látom itt mellettem a jelentéstevő asszonyt is, amikor az emberi jogi helyzetről beszélünk hazámban, nagyon gyakran nehéz elhinnie az embereknek azt, hogy ilyen szörnyűséges emberi jogi helyzet állhat fenn egy olyan országban, amely egy hosszú háború után próbált újjá alakulni 25 évvel ezelőtt. Az eritreai emberi jogokat tekintve Nagyon fontos figyelembe venni a hitelesség normális határait. A háború előtt nagy áldozatokat tettünk a jólétet a demokráciáért, a jogállamiságért. Az 1991 es történések azonban voltak már remények arra, hogy így minden jobbra fordult, sannálatos módon ez a hajnal sötét éjszakába fordult Eritrea számára, és erre kitért a jelentéstevő asszony és Pontosan annak az ellentétje jött létre, amiért küzdöttünk, hogy miért, az egy hosszú történet, persze, de megpróbálom ezt felvázolni a könyvemben. Mai előadásomban a jogállamiság hiányáról szeretnék beszélni elsősorban, ezen kívül az alapvető szabadságok meghallgatásáról, harmadsorban az emberi jogok megsértéséről, és negyedsorban pedig szeretnék néhány javaslatot tenni arra, hogy mit tehetnénk azért, hogy az emberi jogi helyzetet javítsuk, illetve az általános helyzetet javítsuk Eritreában. Először is nézzük az emberi jogok hiányát, vagy a jogállamiság hiányát. Meghatározzák a különböző végrehajtó erőket, illetve korlátozzák a végrehajtó az igazságügyi hatalom hat, hatáskörét. Megszabják az alapvető jogokkal, meghatározzák az emberek állampolgári jogait, az eritreai állam jogi alapján az eritreaiak szuverenitása áll. Van egy alkotmány, amely a nemzeti közülés kezébe adja a hatalmat. 97-ben ratifikálták ezt az alkotmányt, ez az átmeneti időszak végét jelentette, és ez a képviseleti kormányzat eljövetelét jelentette egy újfajta demokrácia, demokratikus elosztást kívántak létrehozni, és eh, szankció, és megpróbáltak meghatározni a jogállam alapján mindezt. Az alkotmányt végrehajtották, viszont felfüggesztették 2001 óta a parlamentet, és az igazság szolgáltatásba állandóan eh, beavatkoznak. Az eritreai kormány kormányt az elnökség dominálja, és ez határozza meg az ország politikai, gazdasági érdekeit, és az egész állami apparátus az elnyomás szolgálja. Emiatt az eritreaiak állandóan ki vannak téve emberi jogsértéseknek és visszaéléseknek, ki, ez kihat a szabadságukra, a méltóságukra, és erről is beszélni kell. Szeretnék beszélni a szabadságjogok megtagadásáról. Ide tartozik a szabad véleményújtás, a gyülekezési szabadság Eritreában. A kormányi a média, és ők ellenőrzik a média üzenetét is. A független véleményt üldözik, a kritikát üldözik, és megbüntetik a tiltakozást súlyos elnyomás tapasztalható elő, erős ellenőrzés, és hogy azt az el, előadó is elmondta előttem, ez öm, óriási menekült hullámhoz vezetett. azt láthatjuk az utcán, hogy sokan fegyvert hordanak, sok fiatal arra kényszerülő szomszédos országokban, menekültáborokban éljen, a sinai sivatagban sokan esnek áldozatul szervkereskedőknek, vagy megfulladnak menekülés közben a földközi tengerben. Gondoljunk csak a lampedúziai katasztrófára pár évvel ezelőtt. A brutális elnyomás, az óriási szegénység, és a fővárosban tapasztalható házak lebontása még tovább súlyosbítják, súlyosbítják a helyzetet. Ezek olyan történetek, amelyek jellemzőek a mai Eritreára. Nézzük az emberi megsértését. Alapvető szabadság, jogokat megsérték, önkéntes eh, fogvatartást tapasztalható, gyakori a magánzárka és a kínzás, és megfosztják az embereket a megélhetésüktől. nincsen megfelelő jogi eljárás, bírósági eljárás, elég már egy vád vagy gyanú ahhoz, hogy valaki börtönbe találja magát. a fogvatartottakat megfosztják a önvédelem jogától, nem tudnak másokkal vagy a külvilággal kapcsolatba lépni, a család nem látogathatja meg őket, sem pedig a barátok vagy az emberi jogi aktivisták. A fogvatartottakat a már a gyanú alapján bűnösnek találják, és ez sönséges fizikai, pszichikai helyzetbe sodorja őket. Nagyon sok átlagos állampolgár, újságíró vagy korábbi állami alkalmazott van magánzárkában. A nemzetközi közösség és az Európai Unió különösképpen mindenképpen hatékony befolyást kell, hogy gyakoroljon az eritreai kormányra, hogy először is a ratifikált alkotmányt hajtsák végre, és a jogállamiságot állítsák helyre, és hogy az önkéntes fogatartásokat, a, a, a, a kínzást, illetve a a különböző gyilkosságokat függesszék fel. Ezen kívül be kell fejezni a kényszersorozást is, az eritreai emberkereskedelemet is fel kell számolni. Ötödik sorban végre kell hajtani a megfelelő közfinanszírozás, és megfelelően kell végrehajtani, felhasználni a bevételeket, amelyek a bányászatból származnak, a nemzetközi előírásoknak megfelelően. És a legfontosabb, a nemzetközi közösségnek, főként az EU-nak támogatnia kell az eritriai erőfeszítéseket, illetve a diaszpóra erőfeszítéseit, hogy sikerüljön a demokráciát helyreállítani Eritreában. Szeretném, hogyha elolvasnak a könyvemet, amelyet majd itt az Európai parlament meg fog bemutatni következő pénteken. 20-án, ez az a, buk, ami, ez az a könyv, amit írtam, és nincsen Eritriában véleménynyilvánítás szabadság, gyülekezési szabadság, szólásszabadság, és ezért nem lehet beszélni az ország jövőjéről sem, arról sem, hogy milyen átmenetre van szükség. És nincs intézményi mechanizmus arra sem, hogy ki legyen majd az utód, nincsen alelnök, stb. Tehát tényleg nagy a veszélye annak, hogy itt összeomlás lesz, káosz lesz, egy hatalmi vákum van, és ezt el kell kerülni, és ezért szeretnénk azt, hogyha az Európai Unió, főként az Európai Parlament nyomást gyakorolna, és ezért létrejöhessen egy demokratikus átmenet Eritreában. Elnök, köszönöm szépen Veli Csercsis úrnak ezt a rendkívül pontos előadását. Ön azt mondta, hogy az EU-nak hatékonyan kell fellépni az eritriai kormányjal szemben, de hogyan? És lehet, ez a kérdés már rávezet bennünket arra, hogy meghallgassuk az Európai Külügyi Szolgálatot is, Brown asszony fog hozzászólni, illetve Koreira asszony, ha jól tudom. Good morning. First of all, many, many thanks for... Köszönöm szépen. E, először is nagyon köszönöm ezt a, a beszámolót e, Ketabuta asszonytól az emberjogi helyzetről Eritreában, és köszönöm a nagykövet e, úrnak is. Globálisan osztjuk a nézeteiket Eritrea nagyon-nagyon lassú előrelépést ért el emberi jogi ügyekben, de tényleg nagyon-nagyon apró lépést, ami a politikánkat illeti Eritreával szemben. Eritreával együttműködünk, azt gondoljuk ugyanis, hogy a párbeszéd a lehető legjobb eszköz arra, hogy előrelépést érjünk el emberi jogi helyzetben. Tehát együttműködünk, de nagyon elvi alapú a megközelítésünk, ragaszkodunk az emberi jogok tiszteletben tartásához, és nagyon aggaszt bennünket, hogy itt egy elemre kitérjek, nagyon aggasztanak bennünket az a politikai bebörtönzöttek helyzete. Ezt a e, kérdést minden alkalommal felvetjük. Legutóbbi alkalommal, amikor Imani Gebremben a miniszterelnök, e, illetve az elnök tanácsadója a külügyminiszterrel ellátogatott hozzánk, akkor felvetettük a politikai bebörtönzöttek helyzetét. Vannak olyanok, akik 2001 óta vannak börtönben. Iszák e, Dávidról is szó van itt, E, illetve Elmar Brock fogadott egy e, delegációt, és ott is felvetette ezt a témát, és ragaszkodott ahhoz, hogy, ki kell, hogy szabadon kell engedni ezeket a politikailag bebörtönzött személyeket. 2001 óta vannak ők börtönben, ez az rendkívül súlyos megsértése, ugyanis nem került sor tárgyalásra az ügyükben. Itt most e, ennyiben is hagynám, de ami nagyon fontos számunkra az az, hogy fenntartsuk a párbeszédet, hogy előrelépést érjünk el minden területen, intenzív kapcsolatokat ápolunk, és Eritreának alapokat különítettünk el annak érdekében, hogy javítsuk az emberek életkörülményeit. Ami pedig a politikai bebörtönzeteket illeti, hadd mondjam el azt is, hogy ez a téma minden évben téma. Az EU e, külügyi főmegbizottjának a szóvivője minden évben állásfoglalást ad ki Eritreával kapcsolatban, amelyben arra kéri az eritreai kormányt, hogy engedjék szabadon a politikai bebörtönzötteket. Köszönöm szépen, Adak Tuszen képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian Tack så mycket. Eh, alla vi som har arbetat med eh, Eritrea och mänskliga rättigheter. Tehát mindannyian akik Eritreával és az emberi jogi kérdésekkel foglalkozunk, mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy egy brutális rezsimmel kell szembenéznünk. Ők az erőszakot, erőszakhoz folyamodnak, és kihasználják a rendszert, ahol csak tudják. Én évek óta foglalkozom Eritreával, a David Iszak ügyet is követem, ő is Svédországból érkezett. A Svédországban nagyon sok eritreai él, ez eritreai diaszpora egy része Svédországban van, és ez is egy további ok arra, hogy kövessük az eritreai eseményeket. Ami a politikai bebörtönzötteket illeti, ami engem itt, vagy minket sokkol, az az, hogy a rezsim minden típusú intézkedésre, akár az Európai Unió részéről, akár Svédország részéről politikai nyomásra teljesen rezisztens és teljesen ellenáll. Hadd koncentráljak egy kérdésre, amelyet sokszor felvetnek az eritreaiak a menekült, külföldre menekült diaszporában élő eritreaiak. Ez pedig az a kétszázalék adó, amit kivetnek a kivándorlott, kivándorolt eritreaiakra. Ez sok pénz, a kormány ebből sok pénzt, ebből sok bevétele van, nem lehetne-e ezt a pénzt nyomás eszközként használni, és megakadályozni ennek a pénznek a megérkezését Eritreába? Lehetne-e ezzel politikai nyomást gyakorolni a kormányra? Az Európai Unió tagállamai, mi azt mondjuk, hogy az ilyen típusú megadóztatás, ez nem elfogadható. És ez az ENSZ biztonsági tanácsának felhívásával is egybecseng, mely szerint fel kell vizsgálnunk a politikánkat a témával kapcsolatban. Felhasználhatjuk-e ezt annak érdekében, hogy a politikai bebörtönzeteket szabadon engedjék? Verzsia asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én ugye az eritreai emberi jogi témáról beszélünk, az ENSZ-nek, örülök, hogy az ENSZ is ebben részt vett, ez egy nagyon fontos téma. Valóban, ahogy ez elhangzott, Eritrea az egyik legszörnyűbb eh, diktatúrája a világnak, hanem a legszörnyűbb, elnyomóbb rendszere. Néhány példát hadd mondjak. Tízezer politikai eh, bebörtönzött van, 6 eh, millió 6 millió lakosra ugyanannyi be, politikai bebörtönzött van, mint Törökországban. Most ezt nem mondom, hogy örülök, hogy Törökországban van politikai bebörtönzött, de hát mégis ez arányba, arányokat felmutatja. A média elnyomása, nem lehet véleményt kifejezni, csak a kormány véleményt. Van egy alkotmány nagyon régóta, és ezt az alkotmányt soha nem tartották be. A nemzeti választásokat folyamatosan elhalasztják 93 óta. Nem volt választás. Azt gondolom tehát, hogy a parlamentben, az európai intézményekben nem igazán állunk a helyzet magaslatán. Nagyon jól tudjuk, hogy mire kerül sor Eritreában. Ki hajlandóak vagyunk hajlandóak vagyunk más országokban a legkisebb emberi jogi jogsértést is felvetni, Eritreával kapcsolatban pedig némák vagyunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy vitázzunk erről a kérdésről. Volt egy állásfoglalás 2011-ben, egy nagyon-nagyon ritka eset az, hogy David Izák ügyében állásfoglalást fogadtunk el, ez egy svéd-eritreai állampolgár. Mit csináltunk azóta? Mit csináltunk azóta akik, azokkal kapcsolatban, akik európai állampolgárok is, és Eritreában bebörtönzöttek. Valóban aggódunk Táfit Izák élete miatt az Eritreában bebörtönzött újságírók fele már meghalt hogy lehet az, hogy nem tudunk a helyzet magaslatára kerülni az ügyben? Hogy amikor hallom az Európai Bizottságot, elnézést, asszonyom, nem ön ellen szól ez, személy, nem akarok személyeskedni, ön az ön munkáját végzi, de hát nem találok szavaz, szavakat Kik azok, akik, milyen előrelépésre került sor Eritreában? Ön azt mondta, Eritreában előrelépésre került sor. Milyen előrelépésre, milyen politikai párbeszédet lehet folytatni olyan országgal, amelyik teljesen becsukja az ajtajait, befogja a fülét, semmit nem hajlandó meghallani. Az Európai Unió mit tett az eritreai párbeszédben, a kártumi folyamatban? ön ezt elmondta. Tárgyalni fognak az Afrika szarva kormányjal, az afrikai menekültekkel kapcsolatban. Na de hát ez egy, ez egy milyen egy rezsim ez? Hát ez nem lehet elfogadni, ez elfogadhatatlan rezsim. Ezekkel akarunk tárgyalni? Hogy akarunk ezekkel tárgyalni? Milyen eredményre fogunk jutni? És ezt el fogjuk fogadni, ezt az eredményt? Eritrea a kotonói egyezmény aláírása, aláírója. Mi azért küzdünk ebben a szakbizottságban, hogy az emberjogi klauzulákat tartják, tartsák be. Hogyha Eritreával kapcsolatban nem tartják be, akkor hova jutunk? Mit, minek tartjuk saját magunkat? Aztán a diaszpora, ahogy mondta a kollega is. A diaszpora finanszírozása, diaszpora által hazaküldött pénzek eh, nélkül még sokkal nagyobb probléma eh, merülne fel az országban. Az eritreáiak azok, akik fenntartják a külföldre menekült eritreáiak, akik fenntartják eh, valamennyire az országot. Ez elfogadhatatlan, hogy ilyen a helyzet, ilyen helyzetben nem lépünk. Remélem, hogy az ENSZ jelentése lehetőséget biztosít majd arra, hogy reagáljunk. Azt szeretném kérni, hogy mindenki eh, foglalkozzon David Izák ügyével. Ez egy példa, ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban a közvéleményt lehet mobilizálni, és ezáltal meg tudjuk mutatni, hogy mi történik Eritreában. Remélem, hogy még mindig életben van. Eh, végül pedig az UNHCR jelentésére vonatkozóan és a, e, a migránsokra vonatkozóan valóban adjunk nemzetközi védelmet annak, akinek erre szüksége van, főleg a kiskorúaknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ostravicius úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék e, köszönetet mondani az előadóinknak. Ez egy nagyon fontos téma. Azt hiszem, hogy a mai vita átfogóbb viták kezdetét jelenti e, az eritreai emberjogi helyzettel kapcsolatban. E, Kiterúf asszonytól két dolgot kérdeznék. Mivel nem tud elmenni Eritreába, nem tud hazamenni, tud-e e, valamiről beszámolni számunkra e, azzal kapcsolatban, hogy milyen kapcsolatokat vett fel az NGO-kkal, emberi jogi jogvédő szervek, szervekkel. Másodszor A nemzetközi közösségnek megvannak a saját állásfoglalásai, üzenetei az eritreai köz, helyzettel kapcsolatban. Ez mennyire éri el a civil társadalmat? Az a hatóságok ellenőrzésük alá tartozzák, tartják a médiát, az információt, a tájékoztatást. Van-e hozzáférés bármilyen független információforráshoz. Végül pedig valóban lehet, hogy egyetértünk abban, hogy az Eritreai, Eritreából érkező bevándorlás egyre növekszik, és kérdezem, hogy a bevándorlási hullám mot mennyire, erre mennyire van hatással a politikai és a gazdasági helyzet, hiszen a gazdaság is rendkívül nehéz helyzetben van, nincsen politikai, szociális előrelépés, úgyhogy a kérdéseim a két előadóhoz szólnak. A bevándorlás illetve az eritreai kivándorlás valódi gyökereiről, hogyha szólnának néhány szót. Köszönöm szépen még Tenok úr. Köszönöm szépen elnök asszony. Hogyha jól emlékszem, 2000 körül volt az, hát már 16 éve vagyok itt a parlamentben. Nos, egy vitán hozzászóltam az emberjogi kérdéshez Eritreában, és lehet, hogy emlékeznek rá, hogy a kotonói egyezmény felfüggesztését követeltük. Még akkor is a 91-ben került ugye a diktátor hatalomra, azóta folyamatosan építi diktatúráját, és a legutóbbi időben az Afrika szarva Észak-Koreájának nevezték az, ezt az országot. Emlékezzünk csak Afrika szarváról szóló vitára. Én a bizottsággal és az EU külön küldöttjével, megbizottjával ugye sokat beszéltem ezzel a, kés, erről a kérdésről, és akkor azt mondtuk, hogy nem függeszthetjük föl Kotonút, mert azt mondtuk, hogy ez az egyetlen lehetőségünk, amelyel ellenőrzésünk alatt valamennyire tartjuk a rendszert, de hát ez egyre romlott a helyzet, azonban folyamatosan 120 milliárd euró segélyt kap az or, kapott azóta is az ország, azonban semmi emberjogi segítségnyújtás, vagy humanitárius segítségnyújtás, de azóta semmi nem változott, nem javult Etiópiával, reménytelen háborút folytatnak, fiatalokat besoroznak, a gazdaság teljesen tönkrement, mindenki vagy börtönben van, vagy harcol, vagy emigrált, nem, senki nincs, aki a gazdaságot fenntartsa a diktátor pedig a gazdaság minden és a politika minden kis részét ellenőrzés alatt tartja. Az egyik feltételezés, amit mondtam néhány évvel ezelőtt, mely szerint Ázád elnök valószínűleg Afrika szarván terrorista csoportokat, és Szomáliában terrorista csoportokat tart fent, mert ezek Etiópia, Etiópiát támadják, és az ellenfél ellenfele a barátunk. Mi a helyzet az fegyverembargóval kapcsolatban? Még mindig támogatnak-e terrorista csoportokat a régióban? Köszönöm szépen, Tenok úr! Az eks kapcsolatban lenne, az eks lenne egy kis kérdésem, mi a helyzet a kartúni folyamattal kapcsolatban, és hogyha folyik ez a, az európai párbeszéd a kormányjal, akkor kérik-e azt, hogy az ENSZ külön megbizotját engedjék be az országba? Tenok úr emlékeztetett arra, hogy amennyiben nincsen előrelépés az emberjogi kérdésekben, akkor esetleg függesszük fel a kotonói egyezményt. Van elég időnk egy alapos vitára, úgyhogy meg is adom a szót. Tessék. Uh, yeah, Köszönöm szépen. A kétszázalékos adat, adókérdéssel kezdeném. Vajon ez politikai nyomás? Mit lehet ezzel tenni? Nos, ez egyértelműen szerepel az eritreai szankciók között. Ezt közelebbről nem vizsgáltam meg, de kapok erről tájékoztatást. Vannak példák arra, hogy a tagállamok ezt végre is hajtják. Kanada például, az Egyesült Királyság, voltak eritreai panaszok is ezzel kapcsolatban. Hogy ezzel mit lehet tenni, vagy hogyan is történik. Vannak tehát arra példák, hogy ezt a 200 os adót alkalmazzák egyes országok, meg lehet nézni azt, hogy milyen egyéb reakciók vannak. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott a politikai foglyokról, mert nem nagyon lehet ezzel kapcsolatban semmit elérni, így aztán nem tudom, hogy önök ezt hogyan tudják nyomon követni, de elfogadhatatlan, hogy ennyi emberi jogsértés legyen. Nem tudom ezt most részletesen elmondani, de nagyon fontos, hogy folytonosan foglalkozzunk ezzel, és ezt mindig elmondom. Tehát egy hullám hosszon vagyunk. Aztán a következő kérdés a hozzáférésről szólt. Nincsenek működő civil szervezetek Eritreában. Nincsenek emberi jogi aktivisták, akik nyíltan kampányolhatnának, akik kiállhatnának az emberi jogok mellett. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy van egyfajta ellenállás, van egy konkrét példa is, amikor a egyes családok úgy döntöttek, hogy a katonai behívóra nem reagálnak. De még egyetlen olyan civil szervezettel sem találkoztam, akik kiállnának a jogok, jogaik mellett. Nincsenek olyan szervezetek, amelyek a kormány politikai ellen vagy intézkedési ellen állnának. Volt egy olyan kormányintézkedés egyébként, ami a SIDO CEDO vizsgálat előtt megjelent, de olyan de olyan szervezet nincsen, amely felemelne a szavát például a szexuális kizsákmányolás ellen a katonai szolgálat keretében, vagy nemzeti szolgálat keretében. Vannak olyan emberi jogi aktivisták, vagy ügyvédek, akik a mandátum létrehozása után engem elértek, és hálával adózok nekik, hiszen én ugye nem tudok eljutni Eritreába, igazi párbeszédem nincs a helyekkel, ezért nagyon sokat segítettek ezek az emberek abban, hogy megértsem, hogy mi is folyik ott. Tabula rázával kezdtem, és ezek az inform- ezeken az információk keresztül tudok meg egyáltalán valamit a helyzetre, úgyhogy nem könnyű. A kutatásom alapján elmondhatjuk, hogy az, az emberi jogsértés, vagy az emberi jogi helyzet az igazi oka az exodusnak, hogyha beszélhetek, hívhatom ezt így, rengeteg ember ezért hagyja el az országot. Hogy ez politikai jellegű, vagy gazdasági jellegű. Nos, hát egy dolgot leszögeznék. Ha, ha, ha az, ha az, e, hogyha az ember munkaadója a kormány a nemzeti szolgálaton keresztül, akkor milyen jogai, milyen jogokról beszélünk? Hogyan vállalhatna szabadon az ember ez hogyan vállalkozhatna. Ezt nézzük meg. sok szempontból meg lehet vizsgálni, de én leginkább a munkához való jogot vettem elő. A lakosság legnagyobb száma, a legnagyobb része katonai, a katonai szektorban dolgozik. Vannak olyan nők, akik kis standokon kereskednek, tehát árulnak, de az munkához való jogot is megsértik, hiszen gyakorlatilag mindenki a katonai szolgálat, a nemzeti szolgálat keretein belül dolgozik. Azt vizsgáltam meg, hogy ezek a jogsértések hogyan kapcsolódnak a gazdasági jogokhoz. Nem nagyon vannak perspektívái az embereknek. Nem tudnak kereskedni, nem tudnak a szakmájukkal elhelyezkedni. Ha az ember nem a hadseregben van, akkor is a nemzeti szolgálat kötelékeiben dolgozik valahol. Nem igazán jutott el hozzám információ a terrorista csoportokról, tehát hogy mindennek milyen kapcsolata van a terrorista csoportokkal, nem ezt vizsgálom. Van azonban egy Szomália-Eritrea megfigyelő csoport, ők vizsgálták ezt a kérdést. Az én mandátumom az emberi jogokról szól, erre vonatkozik. Az emberi jogi tanács ezzel a mandátummal ruházott fel. Ami pedig a kotonói folyamatot illeti, az a kérdés, hogy az emberi jogi védelmet hogyan lehet biztosítani azok számára, akik az emberi jogsértésektől menekülnek. Rengetegféle jogsértésről beszélhetünk, de bele se kezdek. A kérdés az, hogy hogyan lehet védeni, megvédeni ezeket az embereket az ember ugye nézi a nemzetközi menekült jogot, nekem is ugyanazok a kérdéseim vannak, mint önöknek. Ennyi. There actually a specific question. A kérdések kapcsán szeretném kiegészíteni mindazt, amit a különleges jelentéstevő is elmondott. És reagálnék arra is, amit a külügyi szolgálat képviselői elmondott. Ön gondolom, hogy a körülmények között az EU részvétel a legjobb, de milyen feltételek mellett fog ez történni? Ez a legfontosabb kérdés. Nem lehet tovább folytatni úgy, mint eddig. Vannak alapvető elemek, és ezek az alapvető elemek kotonúban felhasználhatóak, mint eszközök, azért, hogy kicsit lehessen nyitni a politikai és gazdasági térséget. Persze az fejlesztési együttműködés ez is jó, de ez egy olyan rezsim, amelynek nincsen nyilvános költségvetése. Senki nem tudja azt, hogy milyen bevételi forrásaik vannak, és hogy mi történik mindezek elköltésével. Nemrégében nagyon gyors fejlemények tört, történtek a bányász szektorban, hogyha megnézzük az ottani mérlegeket, akkor feltelezhetjük, hogy a kormány 200 milliót kap évente a különböző részvényekből, a különböző bevételi forrásokból, az arany rész kapcsán, és természetesen és részvényese 40 százalékban ezeknek a bányáknak, és még adókat is kivet. Itt igazából nem a kormány az, aki ezt végzi, nem a front. Kivetnek adókat, és ebből jön össze a 200 millió, mit történik ezzel a pénzzel, senki nem tudja, a központi bank sem tudja. Magánforrásaimból tudom, hogy az egész egy ember nevén van, kínai és katari bankokban. Mire használják ezt fel? Általában a természeti erőforrás áldás, ez hozzájárult ahhoz, hogy a társadalmi helyzetre javíthassunk, amely egyébként borzasztó jelenleg. Tehát hogyan lehet bánni egy olyan rezsimmel, amely a fejlesztési együttműködést eszközként használja. Nem hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy nincs szükség a külső segítségre, majd a saját utunkat járjuk. Nem hiszem, hogy van itt bármilyen fajta játéktér, de vannak olyan dolgok, amelyek érdeklik a kormányt, és ezt ürügyként használják arra, hogy eh, egy eh, egyfajta nemzeti szolgálatot hozzanak létre. ben azt gondoltuk, hogy jó dolog, hogy lesz egy kisebb a hadsereg, úgy gondoltuk, hogy kis ország vagyunk, nem kell nagy hadsereg, úgy gondoltam akkoriban parlamenti képviselőként, hogy a regionális egy, együttműködés elég lesz. De minden esetősre felkészülve, lett volna so, sorkatonai szolgálat, ezt korlátoztuk volna időben, félelme vettük volna a civil szolgálatot is, tehát arról lett volna szó, hogy valamit teszünk az ország érdekében. De valaki, ha, ha egy fiatal, aki 18-19-20 éves volt, és 94-ben volt ennyi idős, és részt vett az első ilyen szolgálatban, akkor most már 40 éves körül van most. És ezen évek alatt az eddigi munkájukat nem kárpótolták gyerekeik lettek, nem tudják eltartani ezeket a gyerekeket. Mit tesznek, mit tehetnek. Ez egy gazdasági, politikai tényezőket is generál, miatt növekszik a kivándorlás. A 21. században mindennek elfogadhatatlanak kell lennie. Itt arra van szó, hogy nem kompenzálják a munkájukat, Ugyanez a helyzet a bányászattal, és a kanadaiak, mások is nagyon sok ö, káliumot találnak. És itt is nem kompenzálják az eritriaiak munkáját megfelelő módon. Tehát itt is ez a kérdés, hogy miért, lehet valakit, miért kell valakit erre kényszeríteni manapság és pontosan ezért menekülnek az emberek. Menekülnek, elhagyják örökre az országot, és igazából kockázatot vállalnak, lehet, hogy megölik őket a határátkelőkön, vagy kiszáradnak, megpróbálják elérni a földközi tenger térségét, tudjuk, mi történt Lampedusa-ban néhány évvel ezelőtt, és mindig ez történik. Lampedusa továbbra is megtörténik, nem olyan nagy mértékben talán, mint, mint abban az egy esetben, de láthattuk, hogy mi történik a fiatal eritreiakkal Sinájban. A szerveiket kiveszik, és a, a testüket ott hagyják. Tehát az emberek magukra vállalják ezeket a kockázatokat, hogy elmeneküljenek egy olyan helyzet elől, amelyet már elviselhetetlenek tartanak. Eritrea elviselhetetlené vált, és ez az a valóság, amely az embereket elüldözi. Nem az, hogy a kormány azt mondja, ez, hogy ezt mondta. Én szívesen lehetnék Eritreában, hiszen az az otthonom, de életemmel fizethetek azért, hogyha visszatérek. A korábbi kollégáim a kormányon vannak, a hadseregben vannak, tehát ez a félelem, ez az emberi bizonytalanság, persze nagy a szegénység is, hiszen csak a kormány az eh, egyetlen munkaadó, nincsen megfelelő munkahely, a kormány nem halló kiadni makrogazdasági statisztikákat sem, a Bretton Woods intézmények erőforrásaira eh, támaszkodnak, tehát a gazdaság nem képes mert az embereknek megélhetést nyújtani. Ezek a e, kivándorlás hajtóerei. Um, Köszönöm szépen. Brown asszony az EKS részéről. Thank you very much, and thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a nagyon átfogó kérdéseket. Nézzük, mi az álláspontunk az ENSZ emberi jogi különleges megbízottja mandátumáról, amikor csak lehetőségünk nyílik arra, hogy politikai párbeszédet hajtsunk végre az eritreai kormányjal, akkor ezt megtesszük, ez évente egyszer van, a kormány tagjaival találkozunk, és mindig kiemeljük, hogy önök, önnek hozzáférést biztosítsanak, tehát engedjék be önt Eritreába, hogy lássa, hogy mi a helyzet, hogy a vizsgáló bizottságát is beengedjék az országba, hogy megfelelően tudják végezni a munkájukat, illetve a Szomália-Eritrea megfigyelő csoportnak is ezt kérjük, hogy bemehessenek az országba. Az az álláspontuk, hogy Eritreának egyet kéne működnie az ENSZ-el. Második kérdés. Említette, hogy Eritreában azért van némi előrelépés emberi jogi témában. Egy dolgot említenék én is. Tavaly decemberben az eritreai elnök bejelentette, hogy 18 hónapra csökkenti az új besorozottaknak a katonai szolgálatot, nem határozatlan idejű, mint most, mint korábban volt. Tudom, hogy nagyon lassan hagyják ezt végre, és jó lenne, hogy a kormány ezt nyilvánosságra hozna, ezt még eddig nem tette meg. Figyelemmel kell kísérni, hogy hogyan valósítják ezt meg. a Nemzeti Szolgálat határozatlan tartalma e, jelent gondot. Gyakorlatilag ezzel biztosítja maguknak az olcsó munkaerőt. Ez komoly aggodalomra ad okot, és várjuk, hogy a kormány végrehajtja ezt az intézkedést, mint hogy ez bejelentette. Aztán 7 újságírót engedett szabadon a kormány januárban, 2009 óta voltak fogságban. Ez nem túl nagy előrelépés, de azért mégis jelent valami. A kormány jelenleg azon dolgozik, hogy azt a 90 ajánlást végrehajtsák, amit elfogadtak az ENSZ ajánlásaiból. Ezek nyilván nem a leg fontosabb ajánlások. Nők, gyermekek és fogyatékkal élők jogairól szólnak. A legfontosabb ajánlásokat nem fogadták el, például a politikai foglyok kérdése, a fogvatartás körülményéről szóló ajánlás. Ezzel kapcsolatban nagyon komolyan aggódunk, és az emberi jogi kérdés tényleg aggasztó, bár néhány pozitív lépést tapasztalhatunk. A Nemzeti Szolgálat katonai nemzeti szolgálat, katonai szolgálatának, vagy katonai sor kötelezettségének a 18 hónapban való maximálizása nagyon fontos, meg kell nézni, hogy ezt végrehajtják-e. A fiatalok számára nem nagyon van gazdasági lehetőség, vagy munkavállalási lehetőség, és ez igaz az egész lakosságra is. Ez nagyon súlyos. A kotonói megállapodáson keresztül fejlesztési segélyt próbálunk az eritreai lakosságnak adni, tehát nem az eritreai kormány költségvetésbe küldjük ezt a pénzt, hanem projekteket segítünk végrehajtani, mezőgazdasági, élelmiszerbiztonsági projektek ezek, tehát közvetlenül a lakosság profitál ebből, de a DEFKOS kollégám azt hiszem erről bővebben tudna beszélni, tehát arról, hogy az embereket kívánjuk segíteni, nem a kormányt. A kotonai megállapodáson keresztül történik a politikai párbeszéd, ezt fönn kell tartani, mert nagyon aggódunk a regionális dinamika kérdésében. Eritreának van egy 1200 kilométeres part szakasza a Vörös tengerem. És fölmerül ugye a jemeni kérdés, a meg nem oldott határ probléma Eritrea és Etiópia között aztán Dél-Szudán kérdés. Stabilizálni kéne a régiót, ezért is fontos az, hogy működjön a párbeszéd, működjön a fejlesztési együttműködés. Van egy Afrika szarvával foglalkozó különleges megbízott Alexander Hornos ellátogatott Eritreába, találkozott az elnökkel, regionális kérdéseket vitattak meg, és belső ügyeket is, tehát eritreai kérdéseket is. Úgy véljük, hogy nagyon fontos, hogy ezt a párbeszédet folytassuk, és a fejlesztési segélyen belül, ennek a keretében a gazdaságirányítás problémáját is felvetjük. Azt próbáljuk elérni, hogy a kormánya a kormány tájékoztasson minket. Ugye a kormány azt próbálja elérni, hogy működő tőkáram olyan az országban, de a jelenlegi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. A vállalkozási környezet nem kedvező, általában a, a párt, illetve az állam, a vállalatok tulajdonosa, a nők helyzetét is javítani kell. A gazdasági irányításról szóló várbeszédünk talán el, segít azt elérni, hogy megváltoztassuk a jogszabályokat Eritreában. Még egy dolog. A migráció úgy véljük, hogy leginkább azért vándorolnak el Eritreából az emberek, mert egyrészt politikai mozgásterük nem nagyon van, másrészt pedig a gazdasági helyzet is nagyon rossz. Ami a kártumi ami a kártomi folyamatot illeti, ugye nagyon nagy a kivándorlás Eritreából, és ez gondot jelent, a miniszteri nyilatkozat elkészítésében aktívan részt vettek. Ez egyébként egy nagyon jó nyilatkozat, november végén fogadták el. Ez alapján létrejött egy állandó bizottság, aminek Eritrea is tagja, hiszen Szudán, Dél-Szudán mellett, Tunézia mellett, Eritreából is nagyon sokan vándorolnak ki. Az Afrikai Unió, az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat van az asztal másik oldalán. Megpróbálunk egy munkamódszert kidolgozni, hogy a prioritási projekteket kialakítsuk, illetve a politikai prioritásokat. Az egyik prioritás az, hogy emberi jogokat biztosítsunk a migránsok számára. Különös tekintettel a, azokra a migránsokra, akiknek különösen sérülékeny a helyzetük, illetve a gyermekek és a nők számára. Elvileg április végén fog először összeülni ez a bizottság. Elnézést elfelejtettem elmondani, hogy Egyiptom is jelen van ebben a bizottságban, és képviselteti magát. Lassan, de beindul a folyamat, és már a finanszírozás is megvan, és folyamatosan tájékoztatni fogjuk önöket a fejleményekről, illetve hogy a következő hónapban milyen lépéseket hozunk. Végezetül még egy utolsó kérdésre is válaszolnék. A szomáliai terrorista csoportok támogatásáról, állítólagos támogatásáról, eritrei támogatásáról. Az Eritrea Szomália megfigyelő bizottság arra jutott, hogy az eritrei kormány már nem támogatja ezeket a szomáliai terrorista csoportokat, legalábbis erről semmiféle bizonyíték nincs mások másként gondolkodnak. Például Etiópia. De azt hiszem, hogy megbízható ez a tavalyi megfigyelő bizottsági eredmény. Idén is lesz egy újabb jelentés. Etiópia megkérdőjelezte, hogy helyén való-e az a jelentés, meglátjuk ezt a következő jelentést. Lehet, hogy a etióibei hírszerzés segít nekik, de legutóbb bár, bármit nagyon nehéz volt bebizonyítani. Meglátjuk. Azt hiszem, nem hagytam ki semmit. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor DG Defko tól is hallhatunk néhány megjegyzést, és aztán a kollégáink, illetve a vendégeink még szeretnének reagálni. Köszönöm szépen. Ami az együttműködést illeti, röviden, ami most éppen folyik, ez a tizedik FED program, ez, ez valóban 120 millió euróból indult, de aztán ez csökkent 52 millió euróra, tehát ez egy nagyon nagy csökkentést jelent az eredeti összeghez képest. A, Ebből 40 millió a mezőgazdaságba folyik az öntözés javítására, és azért, hogy lehetővé tegyék az éves betakarítást, amely az élelmiszer biztonságot erősíti. Úgy gondoljuk, hogy Eritreában élelmiszer, élelmezési válság van, ugyan nem sikerült ezt értékelnünk konkrétan, mivel nem férünk hozzá az adatokhoz, de azt gondoljuk, hogy ez konkrétan egy nagy probléma. Ez a program nagyon lassan indult be, 40 millió euró áll rendelkezésre, de nagyon keveset használtak, vagy hívtak le ebből eddig. Eritrea 2011-ben egy, egy oldalúan beszüntette az együttműködést, az eritreai kormány részéről a kapacitás sincs meg arra, az administratív struktúra sincs meg arra, hogy végrehajtsák ezeket a folyamatokat. Most pedig valóban agyelszívásra kerül, vagy az agyak elmenekülésére kerül sor olyanokról, akik jól képzett emberek, ott hagyják Eritreát. Ami az együttműködést illeti, van itt még egy program, egy közösség, a közösségi bíróságokat támogató program, ez a helyi igazságszolgáltatás rendszere, és itt próbáljuk helyi szinten támogatni az igazságszolgáltatási rendszert. Persze nagyon figyelnünk kell arra, hogy ne támogassunk semmi olyat, ami az emberi jogokkal szembe megy. Emellett nem szabad, nem szabad asszisztálni ahhoz, hogy kényszer munkaerőt alkalmazzanak, de néha nagyon nehéz ezt világosan látni. Nagyon kevés projekt valósult meg, az emberi jogi témában, az emberi jogi támogatásban nehéz programokat megvalósítani, de nagyon kis például női jogi szervezeteket, női szervezeteket, a fogyatékkal élők szervezeteit, vagy sport szervezeteket tudunk támogatni, mini projektek ezek, de ez már tényleg egy mini lépés arra, hogy támogassuk a civil társadalom kialakulását. Még egy dolog, amit gyakran hallunk az együttműködésben, amikor például hangsúlyozzuk az eredmények hiányát, ez az, hogy Eritreának nagyon fontos, hogy a politikai, szabadon, politikai bebörtönzeteket szabadon bocsássák, ehhez egy nagyon fontos reformra van szükség, és még egy dolog, igyekszünk felmutatni annak szükségességét, hogy, az egy, hogy a szomszédokkal együtt kell működniük, hogy jobban integrálódjanak regionálisan, és a politikai motivációval együtt ez talán segít abban, hogy a helyzet javuljon az országban. Én az, egy, én az szorosan együttműködök az, az EKS-szel, és igyekszünk így közösen, koordináltan valamilyen hatást elérni az emberjogi és a politikai helyzetre. E, tudva azt persze, hogy rendkívül korlátozottak az e, előrelépése. De enélkül semmiféle hozzáférésünk nem lenne Eritreához, e, és ez is azért lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy legalább egy fél lábbal bent legyünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, még van egy kis időnk de azért kérem, hogy röviden szóljanak hozzá, hogyha lehet. Kéter utasszony. Köszönöm szépen. Igen, röviden azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy hogy 18 hónapra csökkentik a katonai szolgálatot, de ezt szeretném a valóságban látni. Hogy fog ez megtörténni? 18 hónapig kell várnunk arra, hogy meglátsuk, meglássuk azt, hogy azok, akiket nemrégiben rekrutáltak, besoroztak, azok elhagyhatják-e a hadsereget? Mik a konkrét lépések? Ezt meg kell vizsgálni. Hogyha megnézik a legutóbbi jelentésemet, amit az emberi jogi tanácsnak írtam, a katonai szolgálat az egyenlő a kényszermunkával. Ebben nagyon szigorú vagyok, konkrét lépéseket kell látnom ebben. Ami a hét újságírót illeti, akiket szabadon engedtek, ezt, ennek nagyon örülök, de hányan vannak még mindig börtönben? Ez a kérdésem. Nagyon sok dolgot szerettem volna mondani, de kitérek egy lényegre, lényegi pontra, a közösségi bíróságok, ez nagyon jó arra, hogy az igazságszolgáltatást közelebb vigye az emberekhez, de ezek a, meg kell, hogy nézzék, a, ezek a jog alapján kell, hogy dolgozzanak, a törvénykönyvek alapján. Mi alapján dolgoznak, hol vannak ezek a jogok leírva, hol vannak a törvénykönyvek, és hogyan biztosítják azt, hogy valódi um, igazságos eljárásra kerül sor. Még egy dolog, amit nem vetettem föl, de nagyon fontosnak tartom a vitában, fiatalok, akik elhagyják az országot, azt hiszem, hogy valóban a köz, középiskolai oktatást és a középiskolai oktatás előtti katonai szolgálatot el kell választani egymástól. Most a fiatalokról van szó. 17-18 éves fiatalokról van szó, akik 11-12. osztályba kerülnének. Nos, az kerül sor, arra, arra kerül sor, hogy egy három hónapos katonai szolgálatot eh, kell eh, eh, elvégezniük, letölteniük, mielőtt vizsgázhatnak. Ezek kettő össze van kötve egymást. ez egyik a másnak a feltétele. Ezért mennek sokan el az országból. Nagyon sokan ezen a szinten katonai szolgálatot kell, hogy teljesítsenek, és azok, akik nem, azokat azok pedig ott maradnak a, a, a hadseregben. Nagyon fontos, hogy elválasszuk a középiskolai vizsgákat és oktatást a katonai szolgálattól. Pedig még egy dolog, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni. Az eritreaiaknak biztosabban kell érezniük magukat a saját országokban, annélkül, hogy félni kelljen, a, aggódniuk saját maguk miatt, vagy a, vagy a családtagjaik miatt, hogy őket önkényesen bebörtönzik. A bizalom újra felépítése az eritreai kormánynak kell először is a bizalmat újra kialakítani a saját embereiben. És aztán ez után jön még az, amit a nemzetközi közösség tehet, de pontosan erre van szükség. Ez, itt, ez ugyanis a legnagyobb probléma. Ennyiben hagynám. Köszönöm szépen. Tessék. Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzés, ami a katonai szolgálatot illeti. Látnunk kell a kormánytól a formális nyilatkozatot, mely szerint azt mondják, hogy betartják a jogi rendelkezéseket. Azt hiszem, hogy a brit eh, House of Lords-ban eh, eh, mondta ezt valaki, egy képviselő, egy House of Lords képviselő, hogy neki mondta valaki Eritreában, hogy ez így lesz. Hát ez elég garancia. 95 óta vannak ott, miért kell megint 18 hónapig várni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Amikor arról beszéltem, hogy újra fel kell venni a kapcsolatokat, ez nagyon fontos. Persze lehet ö, ostorozni és ö, ö, cukorkával bünte, ö, ö, dicsérni valakit, de ami a befagyott határkonfliktust illeti Etiópió, Etiópiával. A nemzetközi közösségnek ezt egyértelműen föl kell vetni ezt a kérdést. Egy semleges határ bizottságnak kell létrejönnie, és annak kell megoldani ezt a problémát, mert különben ez befagyott konfliktus marad örökre. Ami pedig a szankciókat illeti, a a szankciók az az ENSZ biztonsági tanácsának kettős mércéjét mutatják. Nem működnek a szankciók. Minden tanulmány azt mutatja, hogy a szankciók az eredeti cél ellen hatnak. Hogyha valakinek van pénze, akkor mindenki, akkor bárhol nyugodtan hozzáférhet a, a fegyverekhez. hogyha az oktatást elválasztjuk a katonai szolgálattól, hogyha valóban megfelelő főiskolai vagy egyetemi oktatást valósul meg, egy, az egyik képviselő Észak-Koreához hasonlította Eritreát, hát ezt nem tudom elfogadni, mert Észak-Korea még jobb, mint Eritrea. Kiváló oktatásuk van, nukleáris atomtudósokat termelnek ki. Eritreában nincs, nincsenek megfelelő iskolák, még a középiskolának a tanterve sem felel meg egy normál középiskolának, az egyetemről ne is beszéljünk. Úgyhogy eh, lehet használni ezt a, eh, ezt a politikát, az ösztönzők és elrettentők politikáját, az Európai Unióval folytatott politikai párbeszéd során. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon érdekes, átfogó és méreható vitát folytattunk. Ön is azt mondta, hogy végig kell gondolnunk, hogy a szakbizottságunk hogyan tudja követni e, az eseményeket. Hogyha a következő kotonú ülésre sor kerül néhány hónapon belül, talán akkor lehetne egy másik állásfoglalást javasolni a legutóbbi ez 2011-ben volt, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt a parlamenti vitába beépíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy ellátogattak hozzánk. Ha jól értettem, az ENSZ külön megbizotja eh, emberjogi kérdésekben eh, itt van, úgyhogy kezdhetjük egy kicsit korábban. Just to you, we had a very, we had a very good, uh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 So, let us continue with an exchange. Akkor folytassuk. Michel Forsztal fogunk vitát folytatni. ENSZ külön megbizotja, illetve ENSZ jelentéstevő emberjogi jogvédők témájában. Um, we are very fortunate to have with us Monsieur Michel Forst, UN Special Rapporteur. Nagyon örülünk, hogy itt van velünk Michel Forst úr, az ENSZ külön jelentéstevője jogi jogvédők témájában. Az emberi jogi jogvédők munkakörülményei gyakran szerepelnek a napi rendünkön, és az ülésünk elején utaltam az éves emberjogi jelentésünkre, amelyet Strasbourgban fogadtunk el múlt heten. Az egyik fontos ajánlás az volt ebben, hogy azt ajánljuk hogy végre kell hajtani az emberi jogvédőket védő iránymutatásokat, és ezt nagyon komolyan kell venni. És az, arra is gondoltunk, hogy ebben az állásfoglalásban az Európai Parlamenttel létrehozandó munkacsoport létrehozását javasoljuk, hogy folyamatos megfelelő, aktuális információt kapjunk a fogvatartott emberjogi jogvédők helyzetével kapcsolatban. A civil társadalomból vannak itt kollégák, talán az önök számára is jó az, hogy Michel eh, Forsta eh, véleménycserét lehet folytatni. Úgy tűnik, hogy lesz időnk arra, hogy akár önök is hozzászóljanak, eh, és Michel Forstól kérdezzenek. Na most akkor Forst úr tavaly kezdte meg munkáját, és az Margaret Szekágáival, az elődjével is együttműködtünk. Ez kiváló ez a tradíció, ennek nagyon örülünk, és azt remélem, hogy ez így fog folytatódni. Azt hiszem, hogy ez kiváló lehetőséget ad nekünk arra, hogy meghallgassuk az ön prioritásait, illetve beszéljünk az emberjogi stratégiáról, az Európai Unió stratégiájáról az emberjogi jogvédőkkel kapcsolatban. A kohommal és folytat folyamatos véleménycserét a témával kapcsolatban. Azt hiszem, Folytathatjuk azzal, hogy meghallgatjuk az ön előadását, és aztán vitát folytatunk az Európai Bizottságtól Richard Gisi és Patricia Namó vannak itt. Nagyon örülök annak, és az EKS-től pedig Gareth O'Brien. Jó helyre nézek? És aztán természetesen a képviselők tessék Forstúl. Öné a szó, franciául fog beszélni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Franciául fogok beszélni, mert a kormányom arra biztat, hogy francia nyelvet használjam a nemzetközi fellépéseim során, hogy a francia az ENSZ-ben is ilyen kis ösztönzőt kapjon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt parlamenti képviselők, valóban nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és néhány percben bemutathatom az én a munkám, az első jelentésem eredményeit, és az Európai Parlamenttel vitát folytathatunk a témával kapcsolatban. Nagy szükségünk van az Európai Parlamentre, ahogy a nemzeti parlamentekre is, és hogyha megengedik, akkor a hozzászólásomban néhány javaslatot teszek azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament hogyan tudja jobban támogatni a mi munkánkat. Az Európai Unió és a DEFCO támogatásának köszönhetően, Patrice lömornak köszönetet mondok, regionális konzultációkra került sor néhány hónapja, amikor tavaly elkezdtem a munkát, a nemzetközi szervezetek azt kérték, hogy először hallgassam meg a terepen dolgozó emberi jog jogvédők szükségleteit. A DEFCON-nak köszönhetően egy olyan büdzsét kaptam, amelyel hét regionális konzultációt folytathattam, és a golf, az öböl térségben Nyugat-Európában, Észak-Európában, Közép-Ázsiában és Latin-Amerikában folytattam konzultációt, még marad a kelet-afrikai és nyugat-afrikai konzultáció, és a nyugat-európai, illetve afrikai, kanadai, izraeli emberjogi jogvédőkkel is folytatok majd párbeszédet, akár Kanadában, az Egyesült Államokban is nagy problémákkal néznek szembe az emberi jogvédők, egyes esetekben kriminalizálják őket. Ennek a konzultációnak a lényege az, hogy elemezzük a regionális, illetve nemzeti tendenciákat, értékeljük, hogy konkrét csoportokkal szemben milyen fenyegetések merülnek fel, és a nemzeti és a regionális intézkedéseket megvizsgáljuk, amelyek az emberi jogi jogvédők védelmét célozzák. Új típusú védelmi metódusokat kívánok kidolgozni az elkövetkezendő években. Mindez a következő jelentésemnek a témája lesz, októberben fogom ezt bemutatni a közgyűlésen, és ez lehetővé teszi azt, hogy visszatérjek a helyszínre, meghallgassam az emberi jogi jogvédőket, érveiket, és el tudja mondani nekik, hogy milyen védelmet tudunk biztosítani számukra, és a jövőben mit lehet elérni, mert a jelenlegi helyzet nem felel meg teljesen a szükségleteknek. Az első konzultáción több mint 350 emberjogi jogvédővel találkoztam, több mint 70 országban, nagyon bátor nők és férfiak ezek, akik beszéltek a félelmeikről, a támadásokról, a reményeikről, az ő munkájuk fenyegetettségéről. Ezek az emberjogi jogvédők a regionális konzultáció során elmondták, hogy többször is minden nap fenyegetik őket, intimidálják őket, vizsgálatot indítanak ellenük, egy borzasztó kampányt folytatnak ellük, ellenük, a véleményüket nem nyilváníthatják ki, és ha ez sokan közülük feladták a munkájukat, azok a, főleg olyanok, akik illetve hogyha ettől nem adják föl a munkájukat, akkor elfogják őket, börtönbe vetik őket két. Ezek a kampányok mind azt szolgálják, hogy diszkreditálják ezeket a személyeket, és elnémítsák őket. Elnök asszony, szeretném felhívni a figyelmét néhány olyan pontra, amely rendkívül fontos számomra. Az elmúlt hónapok, elkövetkező hónapokban, években szükségem van az önök támogatására a nemzeti parlamentek és a regionális parlamentek támogatására is számítok. Az első ülésemen a Genfben tavaly júniusban világosá vált számomra, hogy a mandátumom az emberi, jogok, jog, emberi jogi jogvédőkre kell, hogy koncentráljon azokra, akik a leginkább kivannak téve fenyegetéseknek. Főleg olyanokról van szó, akik a, a nők jogi, jogiait védik, gazdasági, szociális jogi védelme, a kiskorúak védelme, az LGBTI-vel kapcsolatos jogvédők, aztán a leginkább elszigetelt, ezért legjobban fenyegetett területekben élő személyek, aztán az ökológiai, tehát az, az önkor, a környezetvédelmi jogvédők, illetve a whistleblower esete. Az emberjogi jogvédők védelme Azért is szükséges, mert teljesen elnyomják ezeket az embereket, véleményüket nem nyilváníthatják békés tüntetéseken sem ki, és nagyon fontosnak tartom az együttműködést az a gyülekezés és véleménynyilvánítás a szabadságról szóló jelentés megbízottjával, és vele együttműködve dolgozunk, és közösen emlékeztetjük az egyes országokat arra, hogy az emberi jogvédők munkát lehetővé kell tenni. A egyéb külön jelentéstevők, a regionális szervezetek, az Af- Afrikai Emberjogi Bizottság, az Amerikai Emberjogi Együttműködés Bizottsága, ezekkel is együttműködünk, és az Európa Tanács külön megbizotját, is meghívom Lambrinidis urat is, és együtt dolgozok ki, hogy milyen közös akciókat indíthatunk. Ez egy kicsit érzékeny kérdés, de együtt talán erősebb intézkedésekre vagyunk képesek. A közös akciók beindításával például a büntetlenség elleni harcban, vagy az emberjogi jogvédők elnyomásával kapcsolatban ennek nagyobb sikere lehet aztán más érdekelt felekkel és megvizsgáljuk azt, hogy milyen lépéseket lehet tenni az ENSZ határozatainak végrehajtása, az Európai Unió iránymutatásai az emberi jogi jogvédőkkel kapcsolatban, az EBSZ iránymutatásai, egyre több ország dolgozza ki a saját iránymutatásait az emberi jogvédőkkel kapcsolatban. Én meg vagyok győződve arról, hogy a folyamatos együttműködés és a konstruktív párbeszéd az országokkal és az államokkal elengedhetetlen. Ez a mandátum nem csak azért létezik, hogy az emberi jogi jogsértéseket felvessem, hanem konkrét együttműködésre van szükség, megerősített együttműködésre, és ezért szeretnék kezdeményezéseket indítani a témában. Először is hadd mondjam el, és ez egy olyan kérdés, amelyben a parlamenti képviselők is szerepet játszhatnak. Nagyon aggaszt engem az, hogy mennyire nem tartják be az ember jogi ajánlásokat az ENSZ részéről, és hogy mennyire rosszul valósítják meg azokat az intézkedéseket, amelyeket kidolgoztak azért, hogy az emberi jogi jogvédőket a terepen megvédjék. Hadd mondjam, el, hogy az Európai Unió iránymutatásai, amelyekről még fogok beszélni ma délután egy ülésen. Hölgyeim és Uraim, az önök támogatása nélkül nem tudjuk megvalósítani azokat a stratégiákat és mechanizmusokat, amelyeknek a lényege az emberi jogvédők jobb védelme. Erősíteni kell az akcióinkat annak érdekében, hogy jó példát mutassunk, önöknek ebben fontos szerepük van. Ki kell dolgozni olyan jogszabályalkotó intézkedéseket nemzeti szinten, rendelkezéseket nemzeti szinten, amelyek biztosítják az emberi jog jogvédők megvéde, megvédését. Az deim, akik az Európai Parlamentben többször már felléptek, Nos, ő hozzájuk hasonlóan én is szeretnék, szeretném felkeresni azokat az országokat, amelyeket ő is, ők is felkerestek, hogy megvizsgáljam azt, hogy adották be az ajánlásokat, a nemzetközi szervezeteket, arra kérem, hogy kövessenek ebben. Rövid látogatásokat fogok tenni e, ezekben az országokban, és igyekszem, igyekszem válaszolni, e, vagy eleget tenni azoknak a meghívásoknak, amelyeket kaptam. Aztán egyetemi látogatások, panelvitákon e, szeretnék majd részt venni, amelyekre már meghívtak. Természetesen a szabályok betartásával, a magatartás kódex betartásával, és Persze ebben figyelembe veszem a rendelkező, az érvényes szabályokat. E, e, a jelentésem tartalmaz minden e, nyilatkozatot, amelyet elküldtem, és minden választ, amit kaptam a tagállamok, az államoktól. Ez ennek köszönhetően egyéni megközelítést, ez egyéni megközelítést tesz lehetővé. Az egyes országok külön érdekeit figyelembe kell venni, adottságait és tendenciákat. Ez a kommunikáció lehetővé teszi, hogy lássuk, hogy milyen szintű az együttműködés az orsz- adott ország és az ENSZ között. Um, 95 országnak több mint 200 kommunikációt adtunk ki, számos emberjogi jogvédőt érint ez, ezek közül sokan nők. 128 választ kaptam az országoktól, ez 55%-os válasz arány, ez kicsit jobb, mint tavaly. Ami engem aggaszt az, hogy ezzel ebből 28 válasz, az ember, e-, ezek törvény javaslatra vonatkoznak, e, és ezek a törvényjavaslatok nagyon negatív hatással lehetnek az arra a környezetre, amelyben dolgoznak az emberi jogi jogvédők. Szoros együttműködésre van szükség a másik két külön e, e, jelentéstevővel, főleg Majnakájjal, aki az véleményes gyülekezési szabadságról ír jelentést, meg kell vizsgálni azt, hogy a nemzeti parlamentek milyen szinten vagy milyen törvényjavaslatokat készítenek ki, készítenek, amely javaslatok nagyban negatívan érintik az emberi jogi jogsért, jogvédők munkáját. 32 kommunikációt adtam ki, vagy nyilatkozatot adtam ki az ENSZ és regionális szervezetekkel együtt, az arra vonatkozóan, hogy egyes jog, jogi jogvédőket teljesen ellehetetlenítenek, intimidálják, megfélemlítik, nem engedik utazni, nem kapnak orvosi ellátást, rendkívül nehézen kapnak meg engedélyeket, folyamatos támadásnak, fenyegetésnek vannak kitéve, fizikai fenyegetésnek, és néha még meg is gyilkolják őket. 22 országnak adtam, küldtem el ezeket a nyilatkozatokat. Ez fontos lehet önök számára, hogy melyek ezek az országok, ezt felsoroltam. Szaudarábia, Bahrain, Kína, Kuba, Ciprus, Egyiptom, eh, Egyesült Arab Emirátusok, Orosz Föderáció, Honduras, India, eh, Irán, Malázia, Maldív-szigetek, Mexikó, eh, Myanmar, Oman, Pakisztán, Sri Lanka, Szíria, Tajikisztán, Tájföld és Vietnám ezek az országok. Ezt eh, elmondtam az ENSZ közülése előtt ebben az évben és múlt héten az ember, em, Európa Tanács előtt is elmondtam, hogy ezek az lépések ezen országok részéről elfogadhatatlanok és nem tolerálhatók. Rendkívül aggaszt engem, hogy milyen szinten emelkedett az teljes intimidáció, ellehetetlenítés az ENSZ, illetve az emberi jogi jogvédők ellen a teljes ellehetetlenítés kampányát látjuk még mind a mai napig fizikai támadásokat, fenyegetéseket, és ez rendkívül sokkoló, rendkívül borzasztó, főleg akkor, hogyha olyan országokról van szó, amelyek aláírták az emberjogi tanácsot. Heine Bielfeldre szeretnék utalni, aki a, véle, a lelkismereti és vallási szabadságról készít külön véleményt, őt leállították, megállították a vietnámi utazása során, nem engedték neki, hogy beutazon az országban, ez egy rendkívül élénk vitát robbantott ki. Elfogadhatatlan az, hogy mindez az emberi jogi tanács ülései alatt történnek, ezeknek a fenyegetéseknek a kezdeményezőit el kell számoltatni. Én is azt kérem önöktől, hogy a saját kormányaik és országaik felé említsék meg azt, hogy nem lehet tolerálni az emberi jogvédőkkel szembeni ilyen elnyomást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a nemzetközi közösség teljes mértékben függ a civil társadalommal való együttműködéstől csak így tud jól működni. Ezen együttműködés nélkül a szervezetünk munkája az ENSZ-ben teljesen legitimitását veszti. Nagyon fontos tehát, hogy minden típusú ellehetetlenítés, elnyomás szüntessenek meg ezek az országok, és az európai parlamenti képviselőket arra kérem, hogy támogassák azt az állásfoglalást, a 24 per 24-es határozatot, amely um, az ENSZ-ben éppen napirenden van, ez lehetővé tenné az ENSZ-en belül a emberjogi jogvédők uh, megvédését egy uh, fókuszpont, magas szintű fókuszpont létrehozásával, amely azonnal akcióba léphet, hogyha ilyen emberi jogi jogvédőket súlyosan fenyegetnek. Monsieur Forst, it's very interesting to see what you are doing and what you... Rendkívül érdekes mindez, amit tervez. Annak érdekében, hogy betartsuk a az időt, azt kérném, hogy tegye fel a kezet az, aki az NGO közül szeretne hozzászólni, rendben. Hát ez még áttekinthető, megoldható. Pancieri úr, én csak a civil szervezeteket kértem, mert hogyha már itt van a különleges jelentéstevőről, őket is meghallgatni. Akkor talán meghallgathatnánk röviden Luigi Digisi asszonyt, illetve Amon Non urat is. Először a bizottság, utána még két embert. Lenemant úr képviseli a bizottságot rendben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogok fogalmazni. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Ez a téma nagyon nehéz, és hadd mondjam el, hogy a demokrácia, az európai demokrácia eszközében az emberi jogvédők mindenképpen prioritást jelentenek, most pedig átadnám a szót a kollégámnak. Köszönöm. Kiegészítendő az EKS mindenképpen támogatja az ENSZ emberi jogi küldöttjét, mindig is támogattuk ezt a hivatalt az elmúlt Nyolc hónapban folytattuk a regionális konzultációt az érintett régiókkal. Örülünk annak, hogy a külön megbízott nagyon odafigyel a nagyon odafigyel az elnyomásos kérdésekre, tehát hogy hogyan próbálják meg, hogyan próbálják lecsapni az emberi jogi aktivistákra. A külügyi tanács is foglalkozott ezzel, és ugye tavaly júniusban fogadt, tavaly júniusban ünnepeltük annak a tizedik évfordulóját, hogy az erre vonatkozó útmutatásokat elfogadták az, a nőkre, a gyerekekre, a marginalizált közösségekre különös figyelmet fordítunk, és ezt láthatjuk a különleges megbízott munkájában is. Az útmutatások egyre inkább végre is hajtják, egyre aktívabbak vagyunk mi is, és ahol kell, a hatóságokkal is felveszünk a kapcsolatot, és ezt folytonosan előveszük ezeket a kérdéseket. Fókuszpontokat is létrehoztunk a minden harmadik országban, de természetesen még mindig nagyon sok munka vár ránk, és próbáljuk tovább is, továbbra is javítani a munkánkat. Emberi jogi aktivisták kérdésében nagyon fontosnak tartom a teher megosztást, az, az ENSZ képviseletek, illetve az EU nagykövetségek vagy képviseletek között. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm. Thank you, Mr. O'Brien. And... Köszönöm szépen, O'Brien, és uh, Lennemont úr, szeretnék önnek feltenni egy kérdést, mert elhangzott az, hogy nagyon alacsony az EU ajánlások végrehajtásának aránya. Ezen elgondolkodnak? I, we, do you, are you referring to a... Most uh, az ENSZ testületeinek végrehajtására vonatkozik. Hogyha jól értettem az előadóinkat, hogyan lehet javítani az adott országban az emberi jogi aktivisták helyzetet ezen ajánlásokkal? Hogyha megválasztom ezt a kérdést, úgy gondolom, hogy két külön kérdésről van szó, amikor az ENSZ különböző szerveinek ajánlásairól van szó, azok végrehajtásáról vannak kérdések, amelyek a konzultációk során merülnek fel, amikor tárgyalunk az aktivistákkal, hogyan lehet az EU irányelveket, nemzeti irányelveket végrehajtani az EU delegációk által. És lehet, hogy ezt is megmutathatjuk, és hogyha megengedi, akkor tájékoztathatom önöket arról, hogy milyen eredményei voltak a találkozóknak. A DEFCO-val is szeretnénk majd erről beszélni ma. Igen, szeretnénk valóban egy ilyenfajta vitát lefolytatni majd. Tudjuk, hogy vannak hiányosságok. Ahogy mondtam, úgy gondoljuk, hogy sok minden történt már az iránymutatások végrehajtása kapcsán, sokat kell még tenni, de mindenképpen szeretnénk önökkel együttműködni. Ami pedig a szerződéses testületek ajánlásait illeti, itt kapcsolatban kell lenni a harmadik országokkal, mindig utalunk az emberi kérdések kapcsán ezekre az ajánlásokra. Elnök, köszönöm szépen. Pancieri úr kíván szólni, más kolléga. Pancieri úr. Grazie, Presidente. Eh, volevo... Köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok vendégünk véleményére számos kérdésben. Én is úgy vélem, hogy központi jelentőségű az emberi jogvédők sorsa, milyen körülmények között dolgozhatnak. Múlt héten az Európai Parlamentben, Strasbourgban elfogadtuk az emberi jogok helyzetéről szóló éves jelentést, ebben is, ennek is szerves része volt a jogvédők helyzete mindenképpen védenünk kell az emberi jogi aktivistákat, és meg kell könnyíteni a munkájukat. Két-három kérdést tennék föl Forst úrnak. Ön szerint hogyan lehet együttes munkát végezni azért, hogy az emberi jogi aktivisták munkáját megkönnyítsük, mit tehetünk azért, hogy minél több ország részt vehessen ebben a munkában. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Mi úgy találtuk, hogy azokban a delegációkban, amelyek Európán kívül dolgoznak, tehát olyan Európai Uniós delegációkban, amelyek harmadik országban vannak, vannak úgynevezett fókuszpontok, és ezek miután a helyszínen vannak, jobban rálátnak az emberi jogok helyzetére, az emberi jogi aktivisták helyzetére. Ez egy új mechanizmus, és az a lényege, hogy a parlamenti és egyéb EU-s delegációk folyamatosan foglalkozzanak ezzel a kérdésekkel, ezekkel a kérdések a különböző harmadik országokban. Kérdésem, hogy hogyan lehet ezt valahogyan úgy összefogni, hogy a harmadik országokban koordinált módon léphessünk fel még egy kérdés, nem tudom mi a véleménye, de szerintem egyre fontosabb jobban koncentrálni a női emberi jogi aktivistákra, tehát azokra a nőkre, akik erre adják a fejüket. Jó lenne, hogyha a köztereken több ilyen nőjogi aktivistát látnánk, és különös tekintettel az extra, a szélsőségek elleni harcban. Köszönöm, Páncéri úr. Tőkés úr következik. Kedves elnökasszony, kedves Forst úr, nagy együttérzéssel követjük az emberi jogvédőknek a munkáját én magam annak idején Csaușescu idejében hasonló helyzetben voltam, úgyhogy tudom, hogy mit jelentett akkor a kommunizmusban, Romániában felszólalni a diktatúra ellen. Mi úgy neveztük, hogy a hallgatás falát kellett megtörni, mert megfélemlítettek, nem lehetett, nem lehetett szólni. Na most már Eh, ez az, ez az egyik legsúlyosabb kérdés véleményem szerint. Mondta Forst úr, hogy vannak, akik elhallgattak, visszavonultak. Eh, tudjuk, hogy sokszor kontraproduktív a mi fellépésünk, mert akiket eh, meg akarunk védeni, azokra még jobban, még inkább rá rontanak, rá ellene fellépnek a helyi hatóságok. Hogyan tudnánk megvédeni ezeket az emberi jogvédőket, hogy ne legyen bajuk belőle, hogy ne üldözzék még inkább, ne zárják be, ne némítsák el. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból a legfontosabbak volnának azok a látogatások, helyszíni kapcsolatéptés az emberi jogvédőkkel de lám, vietnámban például nem engedték bemenni a jelentés késztőjét hogy, szerintem erőstenünk kellene a személyes kapcsolattartást ezekkel az emberi jogvédőkkel és én javasolom itt a droit bizottságban is hogy nézzünk ki olyan helyszíneket, ahol nagyon válságos, nagyon kritikus a helyzet, és menjünk el hozzájuk. Thank you, Mr. Tokes. And now Mr. Chip. Gzsib úr. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a előadásért. Nagyon személyes bemutató volt ez arról, hogy mivel kell szembenéznie néznie az emberi jogi aktivistáknak, és ön az jogi tanácsban is dolgozott az ENSZ-ben, és mi itt az Európai Unióban nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a Szaharov díjnak, amelyet az Európai Parlament ítél meg, és eh, ezáltal is a sajtószabadságot próbáljuk eh, kiemelni, a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi jogok, a demokrácia jelentőségét, és eh, ez a díj jól mutatja azt, hogy Lehet, hogy nem tűnik olyan jelentősnek ez a díj, de mégis egyfajta láncreakciót indíthat el, Gondoltak-e valaha arra, hogy létrehoznak egy ilyenfajta hálózatot, ahol az emberi jogi aktivisták együttműködhetnének, kommunikálhatnának egymással. Ön említette a regionális szint alatti találkozókat. Meg tudná azt mondani, hogy mely területen a legrosszabb a helyzet? És hogyan változott meg az előző időszakhoz képest a helyzet, mert a jelenlegi helyzet különbözik eh, régiónként, és a totalitárius államok eh, helyzetét is ismerjük. Mindemellett van még egy kérdésem. mivel a szomszédainkkal különleges kapcsolatokat ápolunk, nagyon koncentrálunk bizonyos fajta partnerekre. Önök hogyan értékelik az arab tavasz után az emberi jogi aktivisták helyzetét, és hogyan értékelik az emberi jogi aktivisták helyzetét azután, ami a keleti partnerségi államokkal történt. Köszönöm, Zsib úr. Kíván-e még valaki szólni? Én is szeretnék kérdezni. Ön azt mondta, hogy számos látogatást tervez. El tudná elmondani azt, hogy hova kíván ellátogatni a jövőben? És a regionális konzultációkról is beszélt az ASEAN térségében például lesznek a kapcsolatok. Ön azt mondta, hogy a vitába szeretné bevonni a benfentesek helyzetét az Európai Parlamentben, de szerintem a tagállamokban is nem igazán széles körű a vita erről, ha jól tudom, mert nem nemetékben megkülönböztetik őket az emberjogi aktivistáktól, talán erről egy kicsit, ha többet tudna mondani. És ezen kívül az Európai Unióban az a politikánk, hogy támogatjuk az emberi aktivisták átmeneti menedékét, mivel ennek globális áttekintése van erről, mik a legjobb gyakorlatok, globális szinten, akkor, amikor ezeket az emberi jogi aktivisták számára létrehozott menedékekkel foglalkozunk. Nagyon sok ideje van arra, hogy megválaszolja a kérdéseit, és eh, én Máhéle eh, azt mondta, szeretném eh, megkérni arra, hogy is tegyen fel kérdést a meghívott vendégünknek. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy a civil szervezetek is hozzászólhatnak a vitához. Üdvözöljük Forst urat, köszönjük a munkáját. A Frontline Defender szervezet támogatja az önök munkáját. Örülünk annak, hogy felveti a parlament az egyéni aktivisták helyzetét is. Az Európai Bizottságnak, a külügyi szolgálatnak is köszönjük erőfeszítéseiket. Kiadtuk nemrégiben az éves jelentésünk, jelentésünket, itt vannak a példányok, és az a következtetésünk, hogy nem javult a helyzet. Több mint 130 aktivista halt meg, vagy fogvatartás következtében, vagy pedig megölték őket, a kormányok továbbra is lecsapnak az aktivistákra, vannak stratégiák az aktivistákkal szemben, nem csak megölik őket, vagy fogva tartják őket, megpróbálják őket mindenfajta módon elnémítani, bele, beleértve azt is, amit már hallottunk, hogy elnyomó jogszabályok vannak, vannak jogszabályok civil szervezetek ellen, a, nem férnek hozzá a támogatáshoz, elnyomják a tüntetéseket, nincs vélemény, nyilvánítási szabadság, az LGTB aktivistákat is elnémítják, tehát egyre inkább elnémítják az emberjogi aktivistákat, és úgy tűnik, hogy az államok egymástól tanulnak, és egymástól másolják le a törvényeket erre vonatkozólag. Tényleg úgy gondoljuk, hogy ennek tekintetében az EU-nak cselekednie kell, a nemzetközi közösségnek, és a lehető legjobban fel kell lépnie, és a lehető legnagyobb erőforrást kell felhasználni arra, hogy az emberi jogi aktivistákat meg lehessen védeni. Az egyik dolog, amiről szeretnék beszélni, és erről nagyon gyakran beszélünk az EU-ban, például a különböző nyilatkozatok kérdése, a külügyi szolgálat részéről, az Európai Parlament részéről is vannak ilyenfajta nyilatkozatok, de azt látjuk, hogy nagyon kevés a magas szintű nyilatkozat az emberi jogi aktivisták tekintetében. Az emberi jogi aktivisták nem kérik ezeket a nyilatkozatokat, de sok esetben ezek hasznosak ahhoz, hogy nyilvános támogatást kaphassanak más államoktól, és elismerjék a munkájukat. Hogyha megszületnek az egyéni esetekben a nyilatkozatok, akkor nem úgy hivatkoznak az adott személyekre, mint aktivistákra, általában politikusokként azonosítják őket, de hogyha aktivistákról vagy bloggerekről beszélnek, akkor az nem igazán felel meg annak a munkának, amit tesznek, nem felel meg a munkájuk jelentőségének, ezt el kell ismerni, és nagyon gyakran azt látjuk, hogy a fogvatartás, bebörtönzés az, az különböző államok taktikája, és gyakran az EU, illetve az ENSZ nem követeli az azonnali szabadon engedésüket. Gyakran halljuk azt, hogy azt kérik, hogy a jogi eljárásokat kövessék az esetükben, pedig tudjuk, hogy az jogi eljárások nem jók, az igazságügy nem független, gyakran fabrikált vádakról van szó, tehát mindenképpen azt kell követelni az ilyen nyilatkozatokban, hogy azonnal engedjék őket feltétlen nélkül ö, szabadon. Ezen kívül szeretnénk, hogyha a külügyi tanács évente egyszer beszélne az emberi aktivisták helyzetéről, tehát megmutatná azt, hogy az EU számára ez fontos kérdés, és mindenképpen nyomonkövetésre is szükség van. A kohomot is meg lehetne kérni arra, hogy az egyéni esetekkel is foglalkozzanak, mert mi úgy gondoljuk, ezzel nem foglalkoznak eleget. De itt nem csak a sürgősségi esetekről van szó, hanem a hosszabb távú kérdésekről is, ahol a kohom esetleg valamit tehetne, például az olyan személyek esetében, akik már régóta börtönben vannak. Szeretnék, hogyha az Európai Parlamentben a frakciók egyöntetően támogatnák az egyéni esetek felvételét az állásolásaikban. Láttuk régebben Burundi esetében, hogy az Európai Parlament állásolása után öt nappal szabadon engedték az adott aktivistát, tehát mindenképpen nagyon fontos ezért az egyéni esetek felvetése. Foster úr, mit gondol a feltörekvő országokról az ENSZ-ben, és az ő hozzáállásukról, a, az emberi aktivistákat, illetően hogyan lehetne velük egyfajta szövetséget kialakítani. Például még az elefántcsont part is fogad el e, megfelelő törvényeket. Lehet, hogy lehetne rájuk is támaszkodni. Mit gondol egy egyezményről, amely az emberi jogi aktivisták jogáról szólna, és akkor itt talán nem kellene ilyen sok állásfoglalás határozat. Legalábbis szükség lenne egy nemzetközi vitára arról, hogyan lehetne megvédeni az emberi aktivistákat, és lehet, hogy egy ilyenfajta egyezmény kiemelhetné mindennek a fontosságát. Elnök, nagyon sok kérdést kapott, tessék, öné a válaszjoga. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Megköszönöm mindenkinek, aki kérdéseket tett fel. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire hálás vagyok az EU-nak a támogatásáért, hiszen engem is, és más külön megbízott kollégámat is nagyban segítettek, hogy hatékonyabbak legyünk, és sokszor nagyon bátor nagyon bátor nyilatkoznak az Európai Unió különböző szervei, és megpróbálnak kiállni azon jogvédők mellett, akik sokszor nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak hazájukban. Először is az útmutatásokról beszélnék, köszönetet mondok az Európai Parlamentnek az elmúlt tíz évben nagyon sok dolgot tettek, ezért ez egy kiváló eszköz. Ugye múltjáron ünnepeltük a tizedik évfordulót, és ez kiváló lehetőség egyéb államoknak, országoknak arra, hogy ők is kidolgozzák ezeket az iránymutatásokat. Látható volt, hogy Finnország, Norvégia, Svájc is fokozatosan kiépítették ezeket a nemzeti országos útmutatásokat. Világosá válik így, hogy először is muszáj védelmet nyújtani a jogvédőknek, jogvédő aktivistáknak, másrészt pedig egyfajta szövetséget is találhatnak, vagy szövetségest is találhatnak ezek az államok egymás közt. A DEFCO a regionális konzultációkat nagyon jól finanszírozza, és amikor sor kerül egy ilyen konzultációra, akkor mindig megkérdezzük a jogi aktivistákat, hogy mit gondolnak az EU-s útmutatásokról, illetve hogy hogyan vélekednek az EU-s nagykövetségek munkájáról, illetve az Európai Unió tagállamok tagállami nagykövetségeinek munkájáról elképzelhető, hogy egy kicsit tudományosabbá válik majd ez az elemző munka a folyamat során. Először is hadd mondjam el azt, hogy jól ismertek ezek az útmutatások, a jogi aktivisták is ismerik ezeket, tudják, hogy kihez kell fordulni, mit kell tenniük, amikor gondjuk van. Sajnos ez azonban nem minden országban igaz. Két példával élnék. Tehát két példában tudnám azt illusztrálni, hogy hogy is van ez Burundiban. Volt egy 15 napos misszióm a választásokat megelőző időszakban, amikor is megfenyegetették a jogi aktivistákat. A, a Burundi elnök harmadik jelöltetését emlegette fel az egyik jogi aktivista, így is ehhez ugye az alkotmányt is módosítani kellett. Közvetlenül ezt a jogi aktivistát fenyegette meg aztán a burundi kormány. Az EU-s nagykövetséghez fordultam, és kértem őket, hogy indítsák el az ilyenkor szokásos mechanizmust, és sikerült azt elérni, hogy kimen, kimenekítsék ezt a jogi aktivistát, Nairobiba került a felesége, aki egyébként várandós volt, és a gyermekeit is megmentették. Ez, ez lett volna a terv. De amikor megkerestem a nagykövetséget, az EU-s nagykövetséget, akkor ez még nem kezdődött el. Először is, először is egy kérdőívet kellett kitölteni, hogy ez az ügy beleillik-e a mechanizmusba. Utána is nagyon komoly nehézségeket, nagyon komoly nehézségeket, nagyon sok nehézséget találtunk, és nem tudtuk ekkor megmenteni ezt a jogi aktivistát. Ezért fontos az, hogy egy olyan eszköztára dolgozzunk ki, amit azonnal lehet alkalmazni, azonnal végre lehet hajtani, amint a fenyegetettség felmerül. Másik érdekes példa Bogotában, Kolumbiában volt. Tudják, hogy nagyon erőszakosan fenyegetik a jogi aktivistákat. Egyszer egy találkozóra került sor, és a kolumbiai jogászok szövetségének elnöke azt mondta nekem, mikor bemutatta a kollégáit, hogy azt mondta nekem, Michel, minden héten megölnek valakit közülünk. Tavaly 50 embert, 50 jogi aktivistát gyilkoltak meg, de gyakorlatilag e- hetente egyet. A nagykövetség felé fordultam, és azt kértem az EU-s nagykövetséget, a Norvég nagykövetséggel együtt, hogy szervezen egy gyűlést az összes, az összes nagykövetség számára. A jogi aktivisták egyébként kiválóan ismerik ezt az eszközt, ezt a mechanizmust, de van egy politikai probléma, amit még mindenképpen ki kéne javítani. Kolumbiában, Kolumbia évente több mint 140 millió dollárt költ arra, hogy védje jogi aktivistákat, páncélozott autókkal, testőrökkel, a családokat is védik, tehát nagyon sok figyelmet és pénzt fordítanak erre, de nagyon sok jogi aktivista fél attól, hogy védelemért forduljon az államhoz, mert sokszor magántestőrvállalatok vagy magánvédelmi vállalatok látják el ezt a feladatot, és a rossz nyelvek szerint ezek olyan társaságok olyan magán cégek, amelyek korábban elkövettek bizonyos gyilkosságokat vagy egyéb bűncselekményeket a jogi aktivisták ellen. Tehát nincs kedvük egész egyszerűen ahhoz ezeknek a jogi aktivistáknak, hogy azok által védessék meg magukat, azok védelmét kérjék, akik korábban a társaikat bántalmazták. Meg is kérdeztem az érintetteket erről, és az egyik jogévista azt mondta, hogy az elmúlt években kétszer-háromszor is kért védelmet, de valóban van egyfajta bizalomhiány. A jogi aktivisták nem mernek a kolumbiai kormányhoz fordulni védelemért, mert sokszor a testőrök korábbi hóhérok, másrészt pedig hogyha, hogyha a kormánynak kell Másrészt pedig, hogyha külső védelmet kell kérni a jogi aktivisták megvédésére, ez azt jelenti, hogy Kolumbia nem képes egyedül megvédeni a jogi aktivistáit. A női jogi aktivistáknak van egy nemzetközi szervezete, egy, kül, egy olyan ülést tartottunk, egy olyan konferenciát, ahol csak a nők voltak jelent, megkértem a a férfiakat arra, hogy hagyják el a termet, mert a nők azt mondták, hogy ők szeretnének bizonyos dolgokat mondani, amit nem szeretnének férfiak jelenlétében elmondani. Egyébként láttam, hogy nagyon erős a kapocs a női jogi aktivisták között. Olyan dolgokat hallottam, amit egy férfi jelenlétében nem mondtak volna el ezek a nők. Itt zaklatásról, fenyegetésről beszéltek, szexuális jellegű zaklatásról, arab országokban például vagy Közép-Ázsiában, Latin-Amerikában, Afrikában be, becsületsértés, twitteres fenyegetés, facebookos fenyegetés, hamis hamis képeket raknak fel tőlük, vagy szerkesztenek egy hamis képet az illető nő arcával, de egy mesztelen testet, női testet szerkesztenek hozzá, vagy nagyon sok ma macsóista negatív reakcióba ütköznek ezek a nők. Sokszor nem tudják kezelni ezt a kérdést országos szinten. Erről beszéltek Nekem erről számoltak be, nekem ezek a nőjogi aktivisták. Aztán fizikai védelem. Vannak úgynevezett shelter city tehát olyan városok, ahol, amelyek erre vannak kitalálva. Hollandia nagyon aktív ezen a területen. Létrehoznak ilyen védő városokat, vagy táborokat, ahol ezeket a jogi aktivistákat helyezik el, hogyha veszélyben vannak, nyelvi, pszichológiai képzésben részesítik őket, hogy aztán visszamenjenek hazájukba, és ismét felvegyék a harcot. Múlt héten Gevben nagyon sokat beszélgettem a nagykövetekkel, mert érdekli őket ez a Shelter City terv, az ázsiai régió is elmondta, hogy mennyire érdekli ez őket de attól félnek az ázsiaiak, hogy Ausztráliába menekülnek inkább az ő jogi aktivistáik. Nem szeretnénk, hogy a jogi aktivistákból menekült kérők lennének más földrészeken. Úgyhogy meg kell vizsgálni, hogy Afrikában, vagy, vagy Afrikában, vagy Ázsiában nem kéne létrehozni ilyen shelter city-ket, de mondom, az a lényeg, hogy ne váljanak menekült kérők ezekből a jogi aktivistákból, hiszen e, ezek a jogtivi, e, általában ezeknek a jogi aktivistáknak az az elsőleges vágya, hogy a shelter city vissza tudjanak térni hazájukba és folytatni a harcot. A, egyébként a holland Shelter City-ből csupán két olyan jogi aktivista volt, aki menekült státuszt kért, ez nagyon kevés, alacsony az arány, de mind a két esetben teljesen érthető volt ez a menekült kérelem, mert nagyon erőszakosan fenyegették őket, tehát meg kell különböztetni ezeket a Shelter City-ket a menekült kérőktől. Genfben egyébként a holland nagykövet tartott egy tájékoztatót ezekről a Shelter City-kről, felmerült a kérdés, hogy az Európai Parlament, az Európai Parlamenten belül segítene abban, hogy a bevált nemzeti gyakorlatot, vagy a bevált gyakorlatot el lehessen terjeszteni. Ez talán, hasz, ez talán jó módja lenne annak, hogy ezt a gyakorlatot bemutassuk, hogy ezt ismerté tegyük. Általában három hónapos időtartamról van szó, tehát jogaktivistákat három hónapra vendégül látják egy ilyen shelter szütőben, és aztán felkészítőket, és aztán visszamehetnek hazájukból. Elnök asszony, már van is egy naptáram, amiben egy ütemterv, hogy melyik országokkal mikor fogok erről a kérdésről egyeztetni Általában egyébként nagyon rövid időtartam áll rendelkezésemre a látogatásokra. Törökország Törökország esetében, ugye ez egy szimbolikus értékű ország, Törökország elfogadta, hogy én, mint különleges jelentéstevő, külön megbízott ellátogas, ellátogassak Törökországban. 12-15 napom van arra, hogy felmérjem a helyzetet Törökországban, hogy milyen a jogi aktivisták helyzetet. Talán az Európai Parlament segít nekem abban, hogy ez tényleg megvalósuljon. Aztán Kirgizisztánnal, Kirgizisztánban is kértem egy ilyen látogatási kérelmet, ezt valószínűleg nem fogják elfogadni. Aztán Fehérországban, Mexikóban is, Mexikóban valószínűleg jövő évre ezt elfogadják. Aztán a Fülöp-szigeteket is szeretném föl keresni, és elvileg év végére megadják az, engedélyt. Afrikába is szeretnék ellátogatni, Kenyába, Zimbabvébe, más afrikai országokba. Erről is meg tudom adni önöknek a listát. És jó lenne, hogyha a kétoldalú kapcsolatokban is meghallgatnánk a kétoldalú kapcsolatokban is a parlamentek, illetve a kormányok szava is súlyt kapna. Én meghív, általában nagykövetségekkel hivatom meg magam, tehát például uniós nagykövetségek hívnak meg engem, meghivatom magam, hogy részt vegyek különböző konferenciákon. Akár olyan országokba is eljutok így, ahova máshova nem jutnék el ahova máshogyan nem jutnék el, amikor megkapom ezt a meghívást, akkor Genfet erről tájékoztatom, és biztosítom őket arról, hogy milyen, milyen feltételek mellett történik majd ez a találkozó, hogy találkozom a jogi aktivistákkal, és próbálom azt elérni, hogy len, próbálom azt elérni, hogy minden egyes látogatás alkalmával legyen egy fél nap, egy nap, amikor a kormány képviselőivel találkozom, akár miniszterekkel is, vagy a belügyminiszter igazgatóságaitól emberekkel. Próbálom nekik elmondani, hogy az elnyomás nem jó megoldás, más módon is lehet a jogi aktivistákat kezelni. Jó lenne, hogy önök is segítenének engem abban, hogy eljussak ezekbe az országokba. Aztán vannak olyan országok is, ahova a jogi aktivisták hívtak meg, és el tudok jutni ezokba az országokba. A különböző országok, mint ENSZ tagállamok finanszírozzák ezeket, a, ezeket az utakat különböző mértékben. Norvégia például nagyon nagy lelkű, és így jutok, így találkozom a civil társadalom képviselőivel, a jogi aktivistákkal. Nos, olyan jogi, isták, jogi aktivistákra van szükség, akik arcot, hangot adnak a problémáknak, de nem minden jogi aktivista képes arra, hogy hallassa a hangját, hogy eljusson az EU-ba, az ENSZ-be, az ENSZ közgyűlésére ezért fontos az, hogy csatornákat alakítsunk ki, és megtudjuk, hogy mi történik ezekben az országokban. Aztán az Európai Parlamentben beszéltek a riasztás szintjéről. Vannak olyan, vannak olyan benfentes riasztók, akiket meg kell eh, védeni, ezek a whistleblowerek, Nos, az Európai Parlamentben mondtam, ez, erről sokat beszéltek. David Kay egyébként kollégám, különleges megbízott a véleményszabadság témájában. Ő foglalkozik a whistleblowerek kérdéséről. Nem csak az államoktól, az országokból jönnek a fenyegetések feléjük, hanem sokszor vállalatoktól, helyi vagy nemzetközi vállalatoktól is akik átadják ezeknek a, ezeknek a benfentes jogvédőknek, vagy whistleblowereknek a nevét, és mint említettem, a kollégám foglalkozik ezzel, javaslatokat vagy ajánlásokat fog majd megfogalmazni az, állam, az országok felé, a civil társadalom felé, és a különböző nemzetközi vállalatok felé is, az ENSZ-ben egyébként a nemzetközi vállalatok szerepéről elfogadtunk már egy nyilatkozatot, tehát milyen szerepük ezeknek a vállalatoknak az emberi jogi aktivisták munkájában. Nézem, hogy mit jegyeztem még föl, mire nem válaszoltam. Ott van a frontline, nyilat, a frontline-nak az egyezménye. Erre még nem tudok most választani, választ adni. Jelenleg nagyon sok ilyen egyezményt készítenek el, ami pedig az ajánlások megvalósítást, megvalósítását vagy végrehajtását illeti. Itt eléggé sok aggodalomra okot adó ok van, nem mindig ö, hajtják végre az ajánlásokat. Jó lenne leülni az érintett országokkal, sok olyan államról van itt szó, amelyek nem feltétlenül nagy barátai jogi aktivistáknak. Jó lenne őket megkérdezni, hogy miért nem hagyják végre ezeket az ajánlásokat. Talán így meg tudjuk őket arról győzni, hogy eh, hogyan kell bánni a jogi aktivistákkal. A különböző díjak odaítélése egyébként nagyon jól működik. Franciaországban, Hollandiákban vannak ilyen jogi aktivistákat honoráló díjak, az Európai Parlamentben is van egy ilyen díj. Ez mindenképpen pozitív, de nem csak azokat kell védeni, akik ismert jogi aktivisták, hanem azokat is, akik, akiknek a nevét nem is ismerjük, akik utazni sem tudnak, nem tudnak kimozdulni az országukból. országukból. Ezekkel próbálok én mindig találkozni. Jó lenne, hogyha nekik is megadnák a lehetőséget, hogy nyilatkozzanak, hogy elmondjanák, hogy mit élnek meg, hogy milyen helyzetet tapasztalnak. Ennyit szeretem volna mondani, elnök hogy azt hiszem, hogy minden kérdésre sikerült válaszolnom. Ha nem, ha mégsem, akkor elnézést kérek, mert nem mindig tudom elolvasni a jegyzeteimet. Thank you for... Köszönöm szépen ezeket a mélyreható válaszokat, ami a régiókat és az országokat illeti, az ezekre vonatkozó információkat megtalálhatjuk online a jelentés online változatában két év jelentésem van, az egyik az éves jelentés, amelyet a tanácsnak nyújtok be, amelyben elmondom, hogy milyen víziót kapcsolok ehhez a mandátumhoz, és mi a kilenc prioritásom. És három év után a kilenc prioritás végrehajtását felülvizsgálom. Az elkövetkezendő hat évre remélhetőleg elkövetkező három évre remélem újra választanak. Aztán van egy másik eh, jelentés, amelyben az összes közleményt, eh, kommunikációt megtalálhatják, amelyeket kapunk eh, civil társadalmi emberjogi aktivistáktól. Rá lehet klikkelni erre, az én általam elküldött levélre és a válaszra is láthatják hogy milyen nagy eltérések vannak az egyes válaszok között. Az egyes államok nagyon különbözőképpen kezelik ezt a kérdést. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy a délelőtti ülés végéhez közeledünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ellátogatott hozzánk, és sok sikert kívánunk a délutáni üléshez is a Deveszak Bizottságban. Mi pedig az ártüléssel kezdjük három órakor, és aztán következik egy egyórás közvita az UNHCR libanoni képviselőjévei menekültek témájában. Köszönöm.